Good morning. Please use for your headphone. I am speaking in Spanish. Jó reggelt kívánok, spanyolul fogok beszélni. Bueno, pues eh, empezamos. Kezdjük el a munkát. Del informe del acuerdo nuclear de Irán Iránma, Iránnal való atom megállapodásról szóló jelentés az első. Enmiendas y se han logrado 26. Eh... 26. 26 eh, indítvány érkezett módosítás. Thank you very much, uh, President. Um, I'm going to focus in my presentation on the compromise amendments. Köszönöm szépen. Ja. Szeretném megköszönni az együttműködést a társ előadóknak. A, a frakcióban és a parlamentben is nagyon határozott érzelmeink, gondolataink vannak ezzel a témával kapcsolatban, és jó volt, hogy számíthattam a kollégákra. A többi szakbizottsági képviselőtársamnak mondom a következőt. Az első eszmecsere során ami európai parlamenti állásfoglalás után került sor erre. Tudjuk, hogy ez egy inkább egy deskriptív jellegű jelentés volt Iránról. Most arról van szó, hogy hogyan tudnánk helyreállítani a nukleáris megállapodás után és szélesíteni a kapcsolatokat Iránnal figyelem, amikor már megtárgyaljuk a módosítókat, és próbálunk kompromisszumra jutni, Próbáljunk meg egy konstruktív jelentést elkészíteni, ami teljesíti azt a célkitűzést, hogy Iránt visszahozzuk a nemzetközi világrendbe, és a nemzetközi normákat, különböző számunkra nagyon fontos elveket Irán is tartsa be. De tisztességes fel kell, hogy legyen a jelentés, az első eszmecsere során már hallottam, hogy az első szövegem körű támogatást kapott, ugyanakkor voltak olyan területek, ahol néhány nagyon jó képviselőtársam úgy érezte, hogy nem volt kiegyensúlyozott az a szövegrész. Nagyon odafigyelek az ilyen véleményekre, és a sikeres tárgyalások során remélem, hogy sikerült megfelelően reagálnom az összes aggályra, felvetésre. A kollégák saját kérdéseket, észrevételeket tettek, azután hivatkozunk a főképviselő asszony különleges szerepére, amit betöltött a nukleáris megállapodáshoz vezető tárgyalásokon, és a külügyi szolgálatnál létrehoztak erre egy külön task force-ot. Teheránba küldtünk egy delegációt, és azt is szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy az Európai Bizottság kompetenciája nagyon fontos. Hogy miért? Mert még Teheránban mindig nem értik egész pontosan, hogy mi az Európai Unió intézményeinek, illetve a tagállamoknak a szerepe és Teheránban járó kollégákat kérem arra, hogy valóban nagyon jó lenne, hogyha lenne egy állandó delegációnk. Ez nem csak egy költségvetési döntés, hanem természetesen Teheránban is döntenek erről, de próbálnunk kell meggyőzni minden érdekelt, az érdekelt feleket arról, hogy szükség van egy ilyen delegációra. A hetes kompromisszumra rátérve, ez a transzparenciával, piaccal és a korrupció elleni küzdelemmel foglalkozik. Nyilvánvaló a teljes politikai spektrumban minden frakció számára fontos kérdések ezek ahogyan ezt bemutatjuk, nos, nem az, az hogy mi, mi vagyunk a okosak, mindent tudunk, és oktatgatjuk az irániakat. Nem. Elismerjük, hogy Irán számos kötelezettségvállalást tett, és a pénzügyi munkacsoport is számos eredmény született, ezt mi bátorítjuk, Sokan a szabadpiac híveit közöttünk korrupció elleni küzdelmet szeretnék erősíteni, de ezt egy nagyon úgy kell felhoznunk ezeket a témákat, hogy nagy tisztelettel bánunk Iránnal. Ez nyilvánvalóan nehéz kérdések. Az INTA szakbizottságbeli kollégák is egyetértenek abban, hogy az USA szankciókat mi elítéljük, és legalább 10 öt fős legáció fog ellátogatni Teheránba az bizottság is megpróbálja erősíteni a kereskedelmi kapcsolatokat, és mindezeket az erőfeszítéseket nagyon lerontják az amerikai szankciók. Mi nem akarunk itt ilyen Amerika ellenes érzelmeket gerjeszteni, de nyilvánvalóan az európai vállalatok üzleti érdekeit védeni kell, és ezért is remélem, hogy sikerül ilyen irányba mennünk. A tízes kompromisszumos módosító ezt támogatja. Nagy alkuk megállapodások születhetnek, amik olyan klímát, kedvező klímát teremtenek, ami majd megkönnyíti az európai vállalatok számára a beruházásokat. A 11-es és a 12-es módosítóban eh, Bükner úr eh, gondolatát öleltem fel. E, együttműködés az energetika területén, ez nagy lehetőség Irán és számára és a mi számunkra is. Itt a klímaváltozáshoz kapcsolódó célokkal összhangban dolgoztuk ki a szöveget, és örömmel vettem át Bükner úr módosítóját civil szervezetekkel is találkoztunk Iránban, megvitattuk a klíma célokat, és biztos vagyok abban, hogy jó kapcsolatokat lehet kiépíteni az iráni civil társadalommal, ez a 12-es módosító. A Irán környéki országokkal folytatandó migráció ügyében folytatott párbeszédről szól a 13-as módosító. Sokan aggályoknak adtak hangot, itt nagyon óvatosan kell fogalmazni. Azután a 14-es számú módosító Nos, itt nagyon konkrét eh, javaslatokat tartalmaz, ez a Horizon 2020, eh, de ehhez kötődő projektekről, az Erasmusról többen az itt ülők közül támogatják ezt, diákcserék, az egyetemek együttműködése, ez nagy lehetőségeket rejt számunkra itt Európában. Emberjogi kérdések. Ahogyan mondtam, ez itt nem állásfoglalás lesz, de nagyon világosan fogalmazunk azzal kapcsolatban, hogy meg kell védeni az emberi jogokat, küzdünk a halálbüntetés ellen, és a kiskorúak házasság kötésének a kérdését is felvesz, felvetjük. Ez nagyon hosszú lista lehetne, de az összes célunk, de úgy érezzük a kollégákkal együtt, és több kolléga hangot adott annak a véleménynek, hogy nem elég kemény a, a megszövegezés, hogy keményebben kell fogalmaznunk például a halálbüntetéssel kapcsolatban, hogy ezt elítéljük, pont, azután próbáltam úgy megváltoztatni a szöveget, hogy ezzel kielégítsem az ilyen kritikus megjegyzéstevőket. A következő módosítókban szó van Szaudi-Arábia és Irán kapcsolatáról, mi nagyon ellenséges és nagy a konfliktus veszély és a régióban az egymással ellenséges csoportokat fegyverekkel is támogatják. Itt megint csak nagyon óvatosan próbáltam fogalmazni, és megint csak nem Iránról szól ez a rész. Remélem ez is egy olyan kompromisszum, amit tudnak majd fogadni a kollégák. Tehát ez itt nem csak Iránról szól, hanem az egész régióról ez a bekez, vagy ez a kompromisszum. A választásokról szóló kompromisszum a következő. Szeretnénk elősegíteni a demokratikus fejlődést. Itt megint csak kollégák jelentős változásokat kértek, mert nem tartották egy kiegyensúlyozottnak a szöveget, ezért módosítottam a szöveget, nagyobb teret szeretnénk adni a politikai pluralizmusnak, és szeretnénk, hogyha teljesen szabad választásokat tenne lehetővé Irán a kompromisszumokról szóló ülésen valamilyen megfogalmazás született, és remélem, hogy ez elfogadható lesz. 22-es számú kompromisszum, itt az ENSZ különleges mechanizmusáról van szó, amit mi támogatunk. Az egyik ülésen, az egyik frakciónak volt egy felvetése, miután módosítottam a szöveget, és remélem, hogy most ez az új szövegváltozat elfogadható. Több kollégamnak nagyon komoly kifogásai voltak a kisebbségekkel kapcsolatos részről, és ezt is módosítottam, remélem úgy, hogy ez most már elfogadható nemek közötti egyenlőség, női jogok, ez különösen érzékeny kérdés. Az irániak azt akarták, hogy erről ne is írjunk semmit, de én kitartottam amellett, hogy ez kell. A 25 bekezdésben van erről tehát szó. Szeretném meghallgatni a kollégák véleményét, eh, és sok esetben persze igazuk van, de azért eh, remélem, hogy sikerül az alap gondolatokat megőrizni. A frakcióüléseken is kiderült, hogy ennek a jelentésnek a filozófiája olyan, eh, sokrétű, hogy itt valóban ennek olyan hatása lehet Teheránban is, hogy, hogy nagyon fontos, hogy mi szerepel ebben a jelentésben. És Mogherini asszony prioritásai közül az egyik legfontosabb az Iránhoz fűződő kapcsolatok javítása, ezért nagyon fontos, hogy mi is támogassuk ezt a folyamatot. Muchas gracias, señor Howie, por su Köszönöm szépen Howard úr a munkáját. Köszönöm ezt a beszámolót is. Most a frakciókat fogjuk meghallgatni. Adaktuszon úr az első. Parancsolja. Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Igenis, uh, részt vettem az elejétől fogva a tervezet elkészítésében, az eredeti szövegben 2500 szó szerepel, emberi jogok háromszor fordulnak elő, az emberi jogok sérelmét bírálják jó néhány alkalommal. Egyszer sem szerepel a szövegben a amelyben elítélik ez egyik brutál, legbrutálisabb diktatúrát az emberi jogok megsértése miatt. Ez szembe megy, amit vitathatóan megállapítottunk az emberi jogi jelentésekben már korábban. Az Amnesty International jelentése megállapítja, hogy az emberi jogokat tekintve fokozatosan romlik a helyzet Iránban. Mint mondtam, nem látjuk a javulást. Tudjuk nagyon jól, hogy az iráni diktatúra üldözi jó néhány embert, mm, és megsérti az emberi jogokat. Egyébként pedig ez a rezsim, mint valamennyien tudják, az egyik olyan vezető hatalom, támogat militáns terrorista csoportokat, mint a Hezbollah és a Hamas. Annak érdekében, hogy regionális hatalomként megerősítse a pozícióját, terrort vezet be, és ö, ö, proxy háborúkat, báb háborúkat folytat Jemenben és máshol is. Igenis bűnös abban, hogy erősíti az emberi szenvedést, és hozzájárul ahhoz, hogy sok ezer ártatlan élet múlik ki. És ez nem szerepel a jelentésben, kedves kollégák, hogyha a nukleáris megállapodás aláírása azt jelenteni, hogy gyakorlatilag egy megbízható partnernek tekint iránt, legyünk óvatosak. Az Economist nem régiben arról ír, hogy igenis komoly aggodalmak vannak az iszlám köztársaság miatt azok, akik abban bíztak, hogy az Irán és a nagyhatalmak közötti megállapodás a nukleáris területen hozzájárul ahhoz, hogy a reformisták erősödjenek az országban, és kicsit háttérbe szóljanak a konzervatívok, a valási konzervatívok, azok gondolják újra az elvárásaikat. Természetesen vannak pozitív változások is az új szövegben, de ez nem kielégítő néhány kollégával együtt jó néhány módosított terjesztettünk elő, amelyben egyértelműen hangsúlyozunk antak fontosságát, hogy az emberi jogoknak megfelelő súlyt adjunk az EU-iráni kapcsolatokban. Végül pedig szeretném elmondani, hogy az iráni népnek arra van szüksége, és meg is érdemli, hogy megadjuk neki a szük a szükséges támogatást a demokrácia, a szabadság és az emberi jogokért folytatott küzdelemben. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom. Én azt hiszem, hogy nem beszédeket tartunk, és a javaslatokat tegyünk a módosítókkal kapcsolatban, úgyhogy kérem egy kicsit rövidebb hozzászólásokat alkalmazzunk, és igyekezzünk haladni. Szeretném elmondani, hogy az árnyék előadók vitája után ebben a kérdésben volt egy ö, olyan ö, elképzelés, hogy havi úr kompromisszumos megoldásokat dolgoz ki a módosítók kapcsán, és igyekszik figyelembe venni az összes önök által felvetett kérdést és javaslatot. Szó van itt eh, természetesen a halálos ítéletekről, eh, az emberi jogokról, tehát mindent igyekszünk figyelembe venni. Azt gondolom, hogy eh, árnyék előadóként a néppárt részéről olyan irányba indultunk el, amelyik a mi szemünkben a helyes irány. Most pedig Tenok úrnak adok szót. Valójában egyetértek minden ami elhangzott. Azzal kapcsolatban milyen szörnyű, az irán-iszlám köztársaságban az emberi jogi helyzet, és mindenképpen kritizálnom kell, és kritizálom is már 17 éve az iráni rezsimet, azóta teszem ezt, a tagja vagyok ennek a parlamentnek. Az emberi jogi téren voltak apró javulások, néha ez csak kozmetikázás volt, talán azért, hogy megnyugtassák a nemzetközi kritikusokat, illetve hogy Irán úgy tűnjön, hogy teljesíti a különböző nemzetközi egyezményeket, amiket aláír, de nagyon komoly fenntartásai vannak a nemzetközi világnak azzal kapcsolatban, hogy ezek valójában megvalósulnak el. Az iráni iszlám köztársaságban még mindig a seria törvények érvényesülnek. Azért voltak változások az évek alatt, például a kövezés, a nők kövezése, történő kivégzése esetében moratóriumról beszélhetünk. Tegnap egyébként találkoztam az Amnesty International iráni csapatával, akik egy katalógust készítettek a szörnyűségekről, például, hogy a politikai foglyok nem kaphatnak orvosi kezelést, vagy az ifjúkorúak kivégzésé is ide tartozik, kavitószer vádak miatt, vagy a homoszexualitás, vagy a vagy a házasságtörés vágyát is így büntetik. És az Egyesült Államok, illetve az EU, és remélem a hazám is a Brexit után, nagyon fontos, hogy megfelelő vonalat képviselje. Nemrégiben nyitottunk egy követséget, és már az elmúlt, és az elmúlt 40 évben ez az első nagykövetünk irányban. A nukleáris megalapodás után azt hiszem, hogy nagyobb szavunk lehet, és többeket elérhetünk a rezsimen belül is, és remélem, hogy remélem, hogy azokat fogjuk támogatni, akik kitartóak. A rezsim azért gondolkodik. Mi a jelentéssel egyébként együtt értünk, egyetértünk, illetve a kompromisszumos módosítókkal is, elég sok időt töltöttem azzal, hogy ezt megvizsgálom, néhány dolgot megváltoztattunk. Egyes területeken nem vagyunk elég kritikusak, úgy gondolom. Tehát több kritikára van szükség, de azt gondolom, hogy a iráni stratégiának alapvetően mindenképpen reményt kell adnia, hogy lesz több arra vonatkozó, hogy lesz nagyobb vonatkozó, vagy nagyobb mértékű emberi jogi párbeszéd, együttműködés, és Irán nem fogja Hezbollahot, vagy más, vagy Hamaszt, vagy más terrorista csoportokat támogatni. Meg kell adni nekik ezt a lehetőséget, mert a helyzet nem túl jó. Mit, tesz, mit tehetünk még? Az atom megállapodással kapcsolatban nagyon sok fenntartás volt. Én Izrael barátja vagyok, meghallgattam az ő véleményüket is, de szerintem máshogy nem lehetett ezt a problémát megoldani, és Szerintem csak úgy lehetett megakadályozni, hogy Irán teljesen elszigetelődjön és nukleáris nagyhatalom legyen, hogy ezt az, az volt, hogy ezt az egy, egyezményt aláírtuk. De hogyha Irán nem tartja be a kötelezettségeit, akkor mindenképpen szankciókra van szükség. Addig is több párbeszédre, több kapcsolatra van szükség, több európai és nyugati beruházásra Iránban. Hiszek benne, hogy az irániak jobbat, jobb jövőt szeretnének ennek a nagy és szép országnak. Thank you much. My proposal is that we listen... Azt javaslom, Azt javaslom hogy meghallgatjuk még a Sákorada árnyék előtt, utána Piller asszonyt, és utána a konkrét kompromisszumosokkal foglalkozok majd a későbbiekben. Köszönöm szépen, hogy megérkezett az ausztrál delegáció. Egyetértenek az eljárással? Szakorára asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt kollégák, Howitt kolléga. Valamennyien tudjuk, hogy Irán egy rendkívül fontos ország a közel-keleti rendezés szempontjából, politikai és gazdasági szempontból is erről van szó, és eh, nehéz időszakot élünk és éltünk eh, az iráni kapcsolatainkban, itt az Európai Unió oldalán, de most egy fontos párbeszédet hoztok létre annak érdekében, hogy a bizalom helyreálljon, így a közös érdekeket szem előtt tudjuk tartani a kapcsolatunk építése során, és mindkét fél számára hasznos lehet ez. Havit úrnak szeretnék köszönetet mondani a jelentés elkészítéséért, köszönöm szépen a kompromisszumos javaslatokat is. Egyébként úgy vélem, hogy a kompromisszumok messze menően vizsgálják azokat az elvárásokat is, hogy tényleges párbeszéd alakuljon ki a legkülönbözőbb szinteken és területeken, és hát külön aláhúzzuk azokat a az területeket, ahol a sikereket kell elérni. Természetesen különböző utak vannak erre, és különböző kérdések, amelyeket fokozottabban kell figyelembe venni a kompromisszusos mosok elkészítésekor. Mindenek előtt egy néhány kizárt pontot szeretnék megemlíteni. Az emberi jogi helyzet például mindenképpen pontosabb említést érdemel, hogy tényleges intézkedések szülessenek, hogy eljárási jogi garanciák kerüljenek előtérbe, és a tisztességes folyamatokat biztosítsuk. Ezek után az Európai Parlament már felhívta a figyelmet arra is, vagy fel fogja hívni a figyelmet, hogy az ENSZ szerepét erősítsük, illetőleg velük együtt működve haladjunk tovább, és a megfelelő módosítókkal fogunk előállni ezen a területen. Abban bízunk egyébként, hogy az Európai Parlament a szavazáskor, a szakbizottságon és a plenárison is bízik abban, hogy ezek a dolgok belekerüljenek a szövegbe. Köszönöm szépen. Buchner professzor úr az árnyék előadónk nem tudott eljönni, de megkért a mai napon, hogy mondjam el, jónak tartjuk a jelentést, és támogatjuk is. Egy kérésünk van még, hogy a 362-es és 438-as módosítókat külön szavaztassuk meg. Köszönöm szépen. Äh, wenn Sie sich in Ruhe ansehen. Ha megnézik, hogy a frakciók hány módosítót vettek át, hogy tényleg egyensúlya jön létre, akkor szerintem gondoljuk végig, hogy a frakciók adott esetben mindenképpen ragaszkodnak -e minden utolsó módosítójukhoz, és hát próbáljunk meg ebből a perspektívából közelíteni, hogy az említett egyensúly létrejöjjön. Emberi jogokról is kell beszélnünk, világos, igenis az Iránnal megkötött, megállapodás, hogy mondjuk atomfegyvereket nem készítenek, azért, annak is van azért emberi jogi vetülete, és azt gondolom, hogy ügyelni kell a megfelelő mixre, és ezt kell elérni. Pillanatnyilag úgy látom, hogy most azon az úton járunk, hogy ezt el is érjük. Hát kérem az előadót, hogy röviden reagáljon. Igen. Hát, egy, itt vannak a vendégeink, úgyhogy egy percnél rövidebb ideig beszélek valóban. Itt a bizottságban azt látjuk, hogy a helyzet súlyos, és ezt figyelembe kell venni, és a demokráciánk része, hogyha nem tudnak egyetérteni a kompromisszumosokkal, akkor megfelelően lépéseket kell tenniük, tehát azt támogassák, amit lehet. Alelnök voltam az Emberi Jogi Albizottságban, és és sürgősségi kérdések, mert rengeteg szarat voltam az emberi az Amnesty International is beszélt, a Tenek úrhoz hasonlóan mi is részt vettünk az ebben az együttműködésben, és alaposan meghallgattuk az Amnesty international is, és mindenről beszéltünk, és igyekszem a jelentésben elérni azt, hogy jobb legyen az emberi jogi helyzet, és úgy próbálom ezt megfogalmazni, hogy meghallgassanak, és némi befolyást tudjak gyakorolni. Igenis, harcolunk az emberi jogokért, és, eh, nem, és nincs különbség Iránban sem. Meg kell találni azt a nyelvet, hogy tényleg eh, ö, ö, nagyobb legyen a szólásszabadság, és talán kevésbé alkalmazzák, vagy ne legyen ö, halálos büntetés. Itt a parlamentben senki sem ö, tudja kikezdeni az én elkötelezettségemet az emberi jogok mellett. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy mm, majd megszületik egy közös eredmény. Valahogy úgy érzem, hogy meg tud születni ez az eredmény. Most pedig üdvözlöm Bishop asszonyt, az ausztrál külügyminisztert, illetőleg Csiobó urat, kollégáját, aki a kereskedelmi, idegenforgalmi és beruházási miniszter Ausztráliában. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Van tolmácsolás? Megtalálták az utat, tehát hozzánk. Úgy gondolom, szerencsés dolog, hogy ez az együttműködés létrejön időközben az Európai Unióban és Ausztráliában egyaránt nők viszik a külügyeket, és ez a szükséges finomságot és szükséges megértést tudja bevonni a külpolitikába, bár hát vannak más példák is. Azt gondolom, hogy ez egy fontos felvetés, és a 2015 áprilisi keret megállapodás Ausztria és EU között, amit Mogherini asszony és ön miniszterasszony, Bisava és asszony írt alá, nos, hogy ez egy fontos megállapodás, és idén alá kell még írni mindenhol. És mi készek vagyunk arra, hogy aktívan szakbizottságként támogassuk a ratifikálást, és hatályban ittessük az említett megállapodást. És eh, úgy gondolom, hogy van egy kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás is eh, előkészületben van, és eh, úgy gondolom, hogy a megfelelő bilaterális kapcsolatok kiépítésében is haladunk. A nemzetközi együttműködés eh, megvan biztonsági ügyekben, migrációban, eh, menekült ügyekben, kereskedelmi politikában, és sorolhatnánk tovább a területeket. Azt hiszem, helyes irányba haladunk, és eh, látni kell az ISIS, a DES fenyegetése jelen van Dél-Kelet-Ázsiában is, a csendes óceáni térségben is és ott óriási távolságok vannak, de azért egy térségként tekintünk rá, és látjuk, hogy a régióban Ausztráliának óriási érdekei vannak, tehát Ausztrália számára ez a fenyegetés nagyon fontos, illetőleg a stabilitás megteremtése és az ISIS és mások, az ISIS és mások fellépése viszont ránk nézve is fenyegetést jelent. Ezért valamennyiünk közös érdeke az, hogy éppen elmúlt héten került az előtérbe újra, hogy a dél-kelet-ázsiai országok és Kína viszonya is felmerül, a dél-kínai tenger ügye, itt mérsékelni kell a feszültséget és békés fejlődést kell biztosítani a G20 is igyekszik itt fellépni. Na most a szomszédság kérdése, Szíria, Irak, önmagában nyilvánvalóan napjaink nagy kérdései közé tartoznak, hiszen ez összefügg a menekült politikával is, és hát igen, csak érdekelne bennünket az önök stratégiája. Hát bizony vitatott pozíciók vannak ebben is, sőt ellentmondásosak esetenként talán erre is ki tud térni. Örülök a mai napon, hogy Ausztrália és Európai Unió új kezdeményezéseket tesz, és ön a mai napon platformot dolgoz ki Mogherini asszonynal az újfajta együttműködés a számos területen, a polgári területen is, és e, itt egy új, szélesebb körű vitafórumot kívánnak biztosítani. Talán néhány szót beszélne a Brexitről is, ha jut rá idő, én már azt hallottam, hogy Ausztrália kifejtette már egyszer, hogy gyorsan szeretne Nagy-Britanniával szabadkereselmi megállapodást kötni. Önné a szó, Bishop asszony. Um, thank you, Mr. Brock, and I... Köszönöm szépen, Brock úr. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm az Európai Parlament képviselőinek, hogy lehetővé tették Szívcsevó kollégámnak és nekem, hogy ma itt szólhatok önökhöz. Szívesen jövök vissza Brüsszelbe, és szívesen vagyok itt ebben a szakbizottságban, hiszen egyre inkább minden összekapcsolódik mindennel a világban, a parlamentek és az emberek közötti kapcsolattartás nagyon fontos. Az Európai Unió számára, a polgárok számára és az EU nemzetközi partnere, így Ausztria számára is nagyon fontosak a szoros kapcsolatok. Ausztráliának és Európának közös a történelme, a kultúrája, a szellemisége, és sokszor az érdekeink is közösek voltak. Emellett közös értékrendszerünk van, hiszünk a szabadságban, a demokráciában, a jogállamiságban, az emberi jogokban, hiszünk, hiszünk a nyitott gazdaság előnyeiben, hogy szabadon áramoljon a munka, a tőke, az áruk, és minden az emberek javára szolgáljon mi szólunk mindig amellett, hogy a szabad piac hasznos az emberek számára. Ausztrália tagja a G20-nak, 34. legnagyobb gazdaság vagyunk. 25 éve folyamatosan növekszik Ausztrália gazdasága, a jólét alapja pedig a nyitott piacok és a liberalizált kereskedelem. Hiszünk abban, hogy egy globalizált világban a partnerségekkel tudjuk leküzdeni a kihívásokat. Az EU új globális stratégiája egy olyan lépés, e, ami ebbe az irányba mutat, és ezt üdvözöljük. Sok tehát a közös, és ezért nem Meglepő, hogy olyan sok területen vagyunk természetes partnerek, vállalkozások, üzleti világ, civil társadalom, stb és természetes partnerré tesz minket az a képességünk is, hogy a közös veszélyek, a terrorizmus és a globális biztonsági kihívásokkal szemben is hasonló stratégiát alkalmazunk. Az EU újra és újra demonstrálta, hogy egymással együtt haladva közösen jobban fel tudunk lépni a kihívásokkal szemben. Ausztráliát is megrázta az a terror hullám, ami Európán söpört át, itt Brüsszelben is, és több nagy európai városban az ISIS vagy a Daesh um, mozgatta ezeket a által mögött a terrortámadások mögött. Az Európol um, együttműködik az Ausztrál terrorizmus elleni erőkkel. A biztonsági kihívások kapcsán eh, a Daesh nem tudjuk addig legyőzni teljesen, amíg nem születik megállapodás a eh, szíriai polgárháborúról, és eh, nem áll helyre a stabilitás a közel-keleten. Ausztrália továbbra is kötelezetten működik együtt iraki és afgán partnereikkel. Az EU-hoz hasonlóan a e, Daesh elleni koalícióban és a nemzetközi Szíria támogató csoportban is együttműködünk, e, részt veszünk. A, e, mi biztosítjuk például Irakban a legnagyobb számú katonai létszámot. A humanitárius segélyek, a nemek közötti egyenlőség elősegítése területén is próbáljunk egy a kihívásoknak jobban megfelelni tudó társadalom építésében segítkezni. Ukrajna és egy konfliktusos terület eh, különösen érinti az EU-t, és az EU nagyon kemény szankciókat léptetett életbe Oroszország ellen, itt, amikor az MF 17-et lelőtték, és több száz ember veszítette életét a rakéta kilövés miatt, ezt követően tovább romlottak a kapcsolatok Oroszország és az EU között. De a e világ úgy tekint az EU-ra, hogy a nemzetközi jog harcosa. Az európai jólét ugyanúgy, mint Ázsiában, csendes ötlenítésében és Ausztráliában folyamatosan akkor tud erősödni, hogyha a nemzetközi szabályokat, a nemzetközi jogot minden ország tiszteletben tartja. A dél-kínai eh, tengeren eh, nagy eh, fenyegetés éri a globális keres, a világkereskedelmet, ami a klímaváltozást illeti, illetve ezt a konfliktust illeti, mi is itt is azt kérjük, hogy békés tárgyalásokkal és eh, ne katonai erőfitoktatással fitoktatással próbálják a felek feloldani a konfliktust. Az ENSZ komoly és súlyos eh, szankciókat eh, fontolgat a tömegpusztító fegyverek észak-koreai fenyegetése kapcsán, és mi ezt is támogatjuk. Az EU-val kompetens partnerek vagyunk, és folyamatosan tovább tudjuk mélyíteni az együttműködésüket. Remélhetőleg az év végén aláírunk egy keret megállapodást, ez egy újabb fontos lépés lesz abban, hogy az együttműködés minden területén tovább erősödjenek a kapcsolatok elkötelezettek vagyunk, hogy mind a két régiónkban tovább erősödjön a jólét. Ennek alap, jó alapja a szerződés, sek rendszere különböző kétoldalú kérdéseket, a fenntartható fejlődés, segélyek, gazdaság, kereskedelem, igazságszolgáltatás, innováció, oktatás, kutatás, és természetesen a klímaváltozás, a migráció és a népegészségügy is olyan kérdések, amelyekben együttműködünk. Federica mogherini ma e, tárgyalunk e, a barátságunk további elmélyítésének a lehetőségeiről az EU-Ausztrália e, Leadership Forumon. Itt megpróbálunk olyan gondolatokról tárgyalni, hogy hogyan tudunk együtt tovább növekedni, és hogyan válik ez hasznára minden polgárunknak. A legújabb eredmény, ami egy rendkívül termékeny 15-20 év diplomáciai kapcsolatoknak tudható be az, ahol ma állunk, és tovább tudjuk kiterjeszteni ezt a baráti kapcsolatot egy szabadkereskedelmi megállapodással. A parlamenti képviselők is nyilván látják, hogy a polgárok számára milyen hasznos egy ilyen szabadkereskedelmi megállapodás. Ennek alapja egy közös értékekre alapozott partneri kapcsolat, és majd a kollégám erről fog részletesen beszélni, hiszen ő a kereskedelemért felelős miniszter. A Európa és Ausztrália éveken keresztül együtt dolgozott a béke és a jólét erősítése érdekében, és az előttünk álló években ez a partnerség még erősebb lesz. A Brexit után én arra kérném az európaiakat, hogy ne beszéljenek itt most hanyatlásról, mert mi hiszünk abban, hogy az Európai Unió nagyon-nagyon hasznos volt a kontinens számára. Az EU-nak büszkének kell lenni az elért eredményekre, a jólét, biztonság, béke uralkodik a kontinensen. Az Egyesült Királysággal a Brexit után is együtt fogunk működni, de megerősítjük azt a kötelezettségünket eh, elsősorban, ami az Európai Unióhoz köt minket és hiszünk abban, hogy ez a nagyon egyedülálló, eh, szuverén közössége a liberális demokráciáknak tovább fog eh, fejlődni, és fenn kell, hogy maradjon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szelfi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében szeretném üdvözölni vendégeinket, a két ausztrál miniszter, minisztert, akik megtisztelnek minket azzal, hogy ellátogattak ide az Európai Parlamentbe, és az ausztrál delegáció többi tagját is engedjék meg, hogy üdvözöljem. Tisztelt miniszterek, tisztelt kollégák! A mai eszmecsere nehéz nemzetközi kontextus közepette zajlik, erre Brokkor is utalt. Számos válságot élünk át, és a nemzetközi kereskedelem szabályai sokszor, illetve működése sokszor megkérdőjeleződik. Olyan kereskedelemre van szükség, amely mindenki számára kedvező, illetve ahol érvényesül a reciprocitás és a kölcsönös, egymás kölcsönös tiszteletben tartásának elve. Az Európai Unió, illetve Ausztrália közös célokkal, illetve közös kihívásokkal is rendelkezik. Távol áll ugyan egymástól földrajzilag a két kontinens, de ettől még dolgozhatunk együtt. Lenne egy nagyon komoly üzenetem. Az Európai Unió és Ausztrália, hogyha együtt maradnak, akkor sokkal erősebbek, és hogyha, akkor is, ha megerősítik a kereskedelmi kapcsolataikat mindegyik egy-egy regionális hatalmat képvisel. Egyszer, egy erősebbek vagyunk, hogyha együttesen próbálunk meg kiállni a globalizáció kihívásaival szemben. Az Európai Parlament különös figyelemmel adózik a két kontinens, illetve a két régió kapcsolata fejlesztésének, illetve létezik egy új delegációnk is, amely Ausztráliával és Új-Zélanddal foglalkozik. A több oldalú tárgyalások esetében is nagyon odafigyelünk Ausztrália kérdésére, Ausztráliára, igen, a TISZA például, illetve a piacok helyzetére is. Jelenleg készülünk az Európai Unió, illetve Ausztrália közötti tárgyalások előkészítésére. Reméljük, hogy mi hamarabb megkapjuk a tárgyalási mandátumot. Köszönöm szépen, most Csaba úrnak adnám át a szót, aki a turizmusért és a beruházásért felelős Ausztrál miniszter. Well, thank you and, uh... Köszönöm szépen. Köszönöm, Szaifi asszony. Üdvözlöm Brock urat is. Köszönjük a lehetőséget, hogy eljöhettünk ide az Európai Parlamentbe, és ismertethetjük véleményünket. Hölgyeim és Uraim, nagy megtiszteltetés számámra, számunkra, hogy itt lehetünk, és örülök annak is, hogy beszélhetek arról, hogy hogyan fogjuk elmélyíteni a kereskedelmi és beruházási kapcsolatokat a két régió között. Ausztrália kötelezte magát, hogy együtt működjön az Európai Bizottság és a tagállamokkal, hogy a szabadkereskedelmi tárgyalásokban tárgyalások mi hamarabb elkezdődjenek. Szeretnénk folytatni a párbeszédet egy átfogó kétoldalú szabadkereskedelmi egyezményt szeretnénk, amely jót tesz a kereskedelmek árukban és szolgáltatásokban, illetve kétoldalú beruházási alkalmat is jelent. Mindketten fejlett gazdaságot képviselünk, és ennek a megállapodásnak az a potenciája is meg lesz, hogy megmutassa, hogy példát adjon, hogy eh, milyen is lehet egy kereskedre, szabadkereskedelmi egyezmény két együtt partner között. Nagyon fontos az, hogy a digitális gazdaságban, a kutatásban, fejlesztésben, illetve a normákban jobb legyen az együttműködés a két régió között. Hogyha ez megszületik, ez a szabadkereskedelmi egyezmény, akkor a globális kereskedelmi rendszer jövője szempontjából is nagy lépést teszünk. Együttműködünk számos nemzetközi kereskedelmi kérdésben és beruházási kérdésben, ezért fontos az, hogy legyen egy nagyon erős, szabályalapú, multilaterális kereskedelmi rendszerünk. Nagyon sok közös, nagyon sok olyan kezdeményezés van mindennyiunk a térünket, például a TISZA, erre utalt az elnök asszony is, és ez nagyon fontos a globális gazdaság egészsége számára. Az a szabadkereskedelmi egyezmény a már létező gazdasági kapcsolatokat is ki fogja használni. Az EU blokkként a legnagyobb kereskedelmi partnerünk. Az EU Ausztrál, az Ausztrál külföldi befektetés esetében is nagyon komoly partner, nagyon, komos, nagyon komoly destináció, például infrastruktúrában és orvosi technológiában. Az EU Ausztrál legnagyobb beruházási partnere, és nagyon sok esetben ez egyfajta ugródeszka a különböző kereskedelmi, kereskedelmi hálózatokkal Ázsiában. Általában alacsonyak a tarifák Ausztrália és az EU között, de még mindig vannak olyan területek, ahol ezt lehetne javítani. Nagyon fontos az, hogy egy ilyen szabadkereskedelmi egyezmény nyitott, méltányos kereskedelmet teremtsen az élelmiszerekben és mezőgazdasági termékekben, illetve tiszteletben kell, hogy tartsa a komparatív előnyeinket. Ausztrália híres arról, hogy a mezőgazdasági, kezdeményez, mezőgazdasági megállapodások más szabadkereskedelmi partnereinkkel mindig nagyon kiegyensúlyozottak, ezt kell elérni az EU esetében is. Ausztráliát arról is ismerjük, hogy az élelmiszer termelés mindig környezetbarát, tiszta módon történik. De van egy tévhit, miszerint Ausztrália mezőgazdasági exportja nagyobb, mint, mint valójában. Az Európai Unió négyszer annyi négyszer annyi mezőgazdasági terméket exportál értékre nézve, mint Ausztrália, és tízszer annyit termel. Nagyon jók a gazdaság, mezőgazdasági termékeink, ami pedig a, a, a szolgáltatásokat illeti, a szabadkereskedelmi egyezményen keresztül azt gondolom, hogy itt is liberalizációra kell töregedni, az átláthatóság növekedésére és a korlátok csökkentésére. Ez a kredelmi egyezmény, egyezmény nagyon jó lehetőség arra is, hogy a különböző szakembereink szabadabban mozoghassanak a két régió között. Fontos az is, hogy a beruházások szempontjából kétoldalú legyen a mozgás. Meg kell könnyíteni tehát a beruházásokat a másik régióba, de természetesen a kormányoknak meg kell könnyíteni azt, hogy szabályozzák a beruházási klímát. Mindez természetesen a közjó nevében. Átláthatóságra is kell növek, törekedni a jogi rendszerek között. Hasonlóan gondolkodó partnerek vagyunk, és azt gondolom, hogy közösen sok mindent el tudunk érni, nagyobb biztonságot tudunk teremteni a KKV-knak, a egyéb beruházóknak, és meg tudjuk könnyíteni a norma rendszert is. Hiba lenne nem beszélni a szellemi tulajdon jogáról, ha már itt vagyok az Európai Parlamentben. Ebben a kérdésben nem hiszem, hogy van konfekció megoldás a szabadkereskedelmi egyezményekben. Egyensúlyra törekszünk. A felhasználók, a közérdek, az állami érdekek, illetve a jogosultak között. A technológia kérdésében is lehet innovatív megoldásokra törekedni egy szabadkereskedelmi egyezményben. Közös érdekeink vannak, közös a megközelítésünk is, úgyhogy nem lesz nehéz ezt elérni. Nagyon fontos az is, hogy a digitális gazdaság növekedését próbáljuk meg, hasz, ö, meg elérni ebben az egyezményben. Nagyon bonyolult lesz valószínűleg egy, ez, ez az egyezmény, minden egyes kereskedelmi egyezmény. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi úgy gondolom, hogy a jelenlegi ütemterv hasznos lesz, és azt hiszem, hogy meg kell, hogy értsük egymás célkitűzéseit. Szeretnénk hogyha mi hamarabb elkezdődnének a tárgyalások Ausztrália szempontjából. Egyértelmű, hogy egy kétoldalú szabadkereskedelmi egyezmény ideje elérkezett, elérkezett, most egy olyan eredményt kell kidolgoznunk, amely mind a két fél számára előnyös, és amely pozitív példát jelent a globális kereskedelmi rendszerben. Az Európai Parlament tagjaival nyílt párbeszédre törekszem, Julie Bishop minisztertársammal egyetemben, hadd mondjam el azt, hogy az európai értékekből nagyon sokat mi is osztunk, erre utalt az imént mellettem társelnök asszony, és a globalizációban mi, mi is azt keressük, hogy az Európai Unió és Ausztrália is megpróbálja, megpróbálja pozitívan reagálni a kihívásokra. Köszönöm. Thank you very much for both of statements. I think that... Köszönöm szépen a bevezető előadásokat. Azt hiszem épp eleget mondtak, amire eh, ráépülhet egy nagyon jó vita. Michael Gáler eh, az első hozzászóló. Németül fogok szólni. Köszönöm szépen, üdvözlöm miniszterasszony és miniszter úr. Nagyon jónak és fontosnak tartom, hogy ilyen messziről jöttek, és hogy ilyen messzi, egy ilyen erős és fontos partnerünk van, ahogyan ezt önök is elmondták. Nem igazán a külkereskedelem területén dolgozok, de azért egy mondatot erről. Örülnék, hogyha meg tudnánk kötni egy jó szabadkereskedelmi megállapodást Ausztráliával, és ez vonatkozik a CETA-ra és a TTIP-re is, amelyekről szintén folynak a tárgyalások. Aki értékesíteni akarja a termékeit, annak nem kell félni, a protekcionizmus semmiképpen nem segíti a gazdasági fejlődést. Amiről beszélni szeretnék, az alapvetően a menekült politika. A gyakorlatban mi az, ami összehasonlítható, és mi az, ami nem. Önök is tudják, hogy Európában is vannak olyanok, akik azt gondolják, meghatározhatunk, vagy kiválaszthatunk egy szigetet a földközi tengeren, és ott csináljunk egy nagy menekült tábort. Pápua Új-Géniában és Naurun önök így jártak el, van egy ilyen menekült tábor, a Nemzetközi Bíróság kimondta, hogy ez, ez nem megy, ez így nem működik. Ami a területi hozzátartozását illeti ezeknek a szigeteknek. Hogyan gondolja, egy ilyen hasonló európai megoldás elképzelhető? Én magam ezt nem gondolom így, de érdekelne az önök tapasztalata. Egy másik kérdéskör. Nagyon jó működünk együtt a Karibi térség és a Csendes óceán országaival a kotonói egyezmény alapján, és mégis ebben a Csendes óceáni térségbe tartoznak ezek a szigetek is, ahol a menekültáborok vannak. Az önök megítélése szerint eh, lehetne együttműködni a fejlesztési együttműködés területén, vagy az ottani biztonság erősítésében? Vannak-e javaslatai vagy kívánságai ezzel kapcsolatban? Parancsoljon! Köszönöm. Az én kérdéseim, persze is üdvözlöm a minisztereket, de és a kérdésemet a kereskedelmi miniszterhez intézem. Érdekesnek tartottam, amit mondott a beruházásokról, és hogy sok beruházás érkezik mind a két irányból, mind a két térségbe. Tudom, hogy Ausztrália egy újfajta megállapodást kötött a beruházások, vagy vesz be a, a megállapodásba, a vitarendezés új formáját akarnák érvényesíteni ilyen beruházási megállapodásban. Vélemény szerint az EU-Ausztrália kötött megállapodásban is lehet egy ilyen speciális vitarendezési megoldás. Ami a Brexitet illeti, nyilván azt mondja, hogy formálisan nem tárgyalnak az Egyesült Királysággal. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság viszonya most az a jellemezhető, hogy az Egyesült Királyság még az EU tagja, és mm, ön ugye tudom, azt mondja, hogy hivatalosan nem tárgyalnak az Egyesült Királysággal, de azért nyilván vannak már tapogatózó egyeztetések. Fontos, hogy ne legyen konfliktusos ez a két párhuzamosan zajló tárgyalási folyamat. Mi esetleg aggódhatnánk, hogy Ausztrália majd felhasználja, a, vagy az Egyesült Királyság felhasználja azt, hogy Ausztráliával is tárgyal, és az EU-val is, és ezt megpróbálja így kiátszani egymással a kettőt egyértelmű, hogy az EU tárgyalásoknak kell itt elsődleges helyet biztosítani. Azután Kína. Nagyon nehéz döntést kell hoznunk, el kell döntenünk, hogy megadj, megkapja Kína a piacgazdasági státuszt. Ausztrália nagyon szoros kapcsolatban áll Kínával. Önök már megadták Kínának a piacgazdasági státuszt. Nem tudom, hogy tudná mondani valamit a saját tapasztalataikról, ami segített abban, hogy mi hogyan kezeljük ezt a kérdést. Köszönöm. Charles Tanok. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm eh, Bishop és Csábó eh, minisztereket. Megint csak egy eh, brit is, lassan ugye már kihaló félben vagyunk itt, brit képviselők, akiket én képviselek a brit eh, sajtóban, az euroszkeptikus eh, sajtóban az önök jelenlétével kapcsolatban felvetik, hogy eh, hát miért jönnek ide az EU-ba, um, az EU és az Ausztrália között megkötendő megállapodásra. Nyilván csak a Brexit után kerülhet sorra, ahogyan Martin úr is elmondta de jelenleg az Egyesült Királyság és Ausztrália közötti kereskedelmi kapcsolatok csak 2%-ot tesznek ki a teljes kereskedelmi volumenben, ezzel szemben az EU-hoz fűződő kereskedelem 45%, holott a sajtóban olvasni, hogy az EU és Ausztrália közötti kapcsolatok egyfajta régi aranykorhoz térnek vissza. De az Egyesült Királyság ugye még mindig az Európai Unió tagja, és egy megfelelő jogi folyamattal kell majd a kilépést eh, lebonyolítani. Elmondta, igen, közös eh, értékeink vannak az eh, EU-ban és az Egyesült Királyságban, Ausztráliában is, emberi jogok, jogállamiság, a terrorizmus elleni küzdelem, együttműködés védelmi ügyekben, és nyilvánvalóan évtizedek óta vezető szerepet játszik Ausztrália és a fejlett ipari országok között, és a, különösen az ázsiai, csendes, csendes óceáni térségben említette Koreát, illetve a dél-kínai tengeri konfliktus, és ezzel kapcsolatos véleményeket is osztjuk. Tehát önöknek emellett nagyon sok tapasztalata van már a menekült áramlatok kezelésében, menekültügyben, ezek most kulcsfontosságú kérdések az EU számára. A földközi tengerítésség, Észak-Afrika, Törökország, ezekből a térségekből legálisan és illegálisan nagyon sokan érkeznek Európába. Minden pártban <clears throat> vannak olyan képviselők, akik nagy barátai önöknek, és örömmel hallottam azt, hogy az Egyesült Királyság nem fog elfogadni a migrációval kapcsolatban egy ausztrál stílusú eh, megállapodást majd a Brexit után az Európából érkező munkavállalókkal kapcsolatban, legalábbis a sajtóban ez olvasható. Az ausztrál társadalom is változik, most Dél-Kelet-Ázsiából több bevándorlót fogadnak be, mint a hagyományos forrásokból, így az Egyesült Királyságból. Például Görögországból, Olaszországból 18 ezer embert fogadtak be, tehát nagyon szoros a kapcsolataik az egész kontinenshez, tagjai a G20-aknak. Az ECR frakció, amelyet én itt ma képviselek, tulajdonképpen az összes kollégám egy tanulmányúton van, ezért vagyok én itt egyedül ami Brexit után is mi továbbra is támogatni fogjuk az elmélyült kapcsolatokat, és azt, hogy egy EU és Ausztrália közötti szabadkereskedelmi megállapodást ratifikáljanak. Nát. Nát Tisztelt miniszterek! Támogatjuk Önöket. A liberális frakció és jó magam mindenképpen az Európai Unió és Ausztrália között megkötendő szabadkereskedelmi tárgyalások során. De lenne egy kérdésem a külügyminiszter asszonynak. Ez a Kínával, Kína óceáni flottájára vonatkozik. Anyahajó flottát épít ki jelenleg Kína, Kína, és ennek nyilván hatása lesz a csendes óceánra. Van egy, a csendes óceánnak van egy északi területe, Mikronézia, Palau, Mariana-szigetek tartoznak ide. Itt alapvetően észak-amerikai katonai segítség van, de Ausztráliának nyilván segítség, behatása van arra, hogy mi történik Új-Zélanddal, a Cook szigetekkel, illetve Papua Gineával. A kínaiak ilyetén szakpolitikája, illetve ennek a flottának a kiépítése ön szerint milyen hatással lesz? Illetve Pakisztán és Irán között is van egy kikötője Kínának, nagyon könnyen hozzájuthatnak ehhez a kikötőhöz a kínaiak, és így az indiai óceánra is lenne kiáratuk. Thank you, Chairman. Um, I speak. Köszönöm szépen az természetesen másképp szólok hozzá, mint az eddigiek, és hát ugye tudjuk, hogy a, a pulykosan agyomárja Mária karácsony, de itt az Európai Unió és Ausztrália gazdasági kapcsolatot tekintve így gyakran túlzásokba esnek, és ez egy, látjuk, egy 160 milliárd dollárról beszélünk, és Egyesült Királyság biztosított 69 milliárdot ebből, és 66%-ban az Egyesült királyságban érkeznek az asztrál befektetések. Ez a nyolcadik legnagyobb exportpiac volt Ausztrália az Európai Unió számára, és ha jól látom, akkor az Európai Unió az Európai Unió beletartozik a legfontosabb exportpiacok közé. Ugyanolyan fontosak egymásnak ezek a piacok, és hát itt, de ezt gondolom Nagy-Britannia is erős gazdasági kapcsolatokat tud kiépíteni, hiszen hasonló jogrendünk van és hasonló gondolkodásunk van. Azt gondolom, hogy már eddig is tárgyalások folytak például arról, hogy hogyan haladjunk a továbbiakban, és az Egyesült Királyság egy nagy hatalom marad, és ne, ne csináljuk egy újabb Brexit vitát, mondja az elnök. Tudjuk, hogy a Brexitet a elnök úr. Igen, nekem is jogom van hozzászólni itt ebben a szakbizottságban, és az európai partnereinkkel, az Európai Unióval továbbra is együtt kívánunk dolgozni, és hosszan elkötelezettek vagyunk egyébként a jó együttműködésben, és nemzetközi kapcsolatokban dolgozom, és azt gondolom az országon globálisan bekötött, és igyekszünk együttműködni. Ez, és a Brexit után az Európai Unió Nagy-Britannia első számú gazdasági partner marad, éppen ezért fontos lehet egy EU-Ausztrália szabadkereskedelmi megállapodás számunkra is. És egyetért azzal, ha azt mondom, hogy a Commonwealth reintegrációja is egy jelentős potenciált kínál, és ezt követnünk kellene azt gondolom, hogy hozzá kell járulni ehhez a, az együttműködéshez. Igen. Igen, időt kell hagyni a delegációknak, hogy válaszoljanak. Alois. Igen, tisztelt miniszterasszony. Nagyon örültem annak, hogy ön hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a közös kihívások igénylik az elmélyült partnerséget. Miniszter úr beszélt a beruházás védelemről, befektető védelemről, és úgy gondolom ez is egy fontos téma, amivel ki kell tartanunk. Jól kell együttműködnünk, a jövőben is. Látjuk ennek példáját Japánnal kapcsolatban, és azt kell, hogy mondjam, hogy túl sok kritika nem merül fel Ausztrália-Japán kapcsán, sokkal teljesebb a kritika a TTIP összefüggésében. Jó rendszerre van szükség, amely a politikát és a társadalmat is meg tudja győzni. Köszönöm szépen, Brokk úr. Én is üdvözlöm a kollégákat. Tényleg hálás vagyok azért, hogy ebben a kényes pillanatban, kapcsolatunk szempontból eljöttek ide, nagyon, engem, nagyon érdekel engem is a szabadkereskedelmi megállapodás, a mezőgazdasági bizottság nevében mondhatom ezt. De van itt egy árny, ami a kapcsolatunkra vetül. Februárban tarifát vetett ki a konzerv európai paradicsomra az Ausztrál szakbizottság. És Európában sok erőfeszítést szenteltük annak, hogy megreformáljuk a kapot, ezt bizonyára tudják. A kap költségvetésének egy harmadát a zöldítésre fordítjuk, Reméljük, hogy az önök jelenléte itt, ma Brüsszelben egy előrelépést is jelent, hogy az összes akadályt eltöröljük a két ország kapcsolatában. Köszönöm. Takula. Takula úr. Köszönöm szépen. Bishop, miniszterasszony és Csopó Miniszter úr, üdvözlöm Önöket az Európai Parlamentben. Hasonló aggályaim vannak, mint Dave Martin mondott, hogy Ausztriál, Ausztráliával igyekszünk egy kereskedelmi megállapodást kidolgozni, de közben Nagy-Britannia még tagja az EU-nak, tényleg szeretnének -e Európával egy ilyen szabadkereskedelmi megállapodást megkötni, és Obama elnök nemrégben Theresa may tárgyalva azt mondta, hogy Amerika prioritása az lenne, hogy kereskedelmi megállapodást kössenek az EU-val, és ne darabonként mit szeretnének FTA az EU-val, vagy Nagy-Britanniával. Végül pedig finn képviselőként az érdekelne, hogy szóljanak az orosz szankciók következményeiről Ausztrália kapcsán. Finnország például a tejiparban, tejágazatban szenved az orosz szankciók miatt. Hogyan érinti Ausztráliát az orosz szankciók ügye? Köszönöm. Köszönöm szépen. Grasswander asszony. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm Önöket itt az Európai Parlamentben a kereskedelmi bizottság tagja vagyok, és kereskedelmi megállapodásnál azt az elvet követjük, hogy a lakosság jóléte a cél, és ne a multik, a nagy cégek részesüljenek az előnyökből és önök is tudják, nagyon kritikusak vagyunk a mi delegációnk részéről legalábbis egy ilyen ügyel kapcsolatban, mint a CETA vagy a TTIP. Vannak bírálataink ezzel kapcsolatban. Azt vetném fel, hogy önök is gondolnak -e erre, hogy mondjuk a befektetővédelemnél, vagy a fenntarthatósági fejezetekben vagy a mi szabványaink védelme ügyében komoly aggájaink vannak, és ezt figyelembe fogjuk venni a tárgyalásokon is hogy az elejétől fogva jól alakuljanak ezek, és elégedettek legyen, legyünk, és a lakosság érdekében hozzuk ki mindkét fél részéről a legtöbbet. Köszönöm. Egy utolsó megjegyzést én is szeretnék még tenni. Az Európai Unió és Ausztrália kapcsolataiban szerintem hát ne a Brexit irányítsa bennünket, emiatt nem kell idegeskednünk és az Európai Unió részéről szeretném arra kell felszólítani, igen, tehát természetes, hogy egy nagy ország, mint Ausztrália, Nagy-Britanniával akar megállapodni, és mert az élet tovább megy, és ebből nem kell ellentmondást kialakítani, és le kell vonni a következtetéseket azzal kapcsolatban, ami a Nagy-Britanniából történt, meg kell nézni, az sorrendet, mint Mártin és Tánok kollégák is hangsúlyozták a hozzászólásokban. Parancsoljon! Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, egy sor kérdés hozzám szólt külügyminiszterként, igyekszem válaszolni ezekre. Mindenek előtt a menekültek témája amit felvettettek, eh, összehasonlítható vagy nem összehasonlítható tapasztalatok Ausztrália EU esetében. Azt kell, hogy mondjam, megvannak a saját tapasztalataink azzal kapcsolatban, hogy a menekülteket eh, hogyan kezeljük, hogyha ilyen menekült státuszt kérnek eh, igen, létrehoztuk egy ilyen állomást. Egyébként számos helyről fogadtunk be Ausztráliába embereket mindig is, és az egyik legsikeresebb multikulturális kísérlet vagyunk az egész világon, ezt mondhatom, de másrészt menekülti humanitárius okoknál fogva ív befogadunk embereket. 850 ezer ember kapott menekült státuszt, vízumot humanitárius okoknál fogva az utóbbi években Ausztráliában mm, mintegy 18 ezer speciális vízumról beszélünk, amit a menekülteknek adunk humanitárius okoknál fogva. Ehhez jön még egy 12 ezres kínálat, egy állandó letelepedési lehetőség a szíriai konfliktus következményeként migráció, nálunk mintegy 200 ezer személyt, mintegy 24 millió lakosunk van összesen. Jó néhány évvel ezelőtt az emberkereskedelmi tüzletág, ez egy igen szofisztikált ágazata egyébként a bűnözésnek. Igen, és visszaéltek a törvényi hiányosságokkal Ausztráliában Iránból, Pakisztánból, Afganisztánból sokan érkeztek, és eljöttek Ausztráliába ezek az emberek, mert megfizették az emberkereskedőket akik Malajziába mentek először, Indonéziába, és után hajókon, amelyek hát, veszélyesek voltak indonéziai személyzettel, az indonéziai kikötőket elhagyták és elindultak Ausztráliába irányába. Mintegy 50 ezer ember próbálkozott, legalább 1200-an vízbe fulladtak gyerekek, nők például, és nem mindig tudtuk megmenteni őket akkor munkáspárti kormányunk volt. Pápua Gineával megállapodott ez a kormány, hogy Pápua új Guinea majd igyekszik mm, azokat az embereket elhelyezni, és akik tényleges menekültek, azoknak Pápua új Guinea letelepedési lehetőséget kínál, vagy egy harmadik államban is, hogyha nem tudjuk, mi segítenénk ezt egyébként az ENSZ bevonásával is, segítenénk az embereknek hazatérésben, hogyha nem jogosultak erre a státuszra. Ez volt az elképzelés. Egyébként ez a megállapodás még hatályban van egyébként Náru sziget szigetekkel is kötöttünk ilyen megállapodást. Az emberek szabadon mozognak természetesen, de a menekült eljárás elbírálása során ott maradnak szabad mozás mellett. Ausztráliának pillanatnyilag erős határvédelmi törvényei vannak. Ennek az eredménye, hogy sikerült ezt az emberkereskedelmi modellt szétvernünk itt ön Ausztráliában nincsenek ilyen expedíciók már 2014 óta, mm, és másrészt nem is halt meg senki, nem fulladt bele senki a tengerbe, mióta mi kormányra kerültünk. Folytatjuk a munkát, a letelepedés, letelepítési programok keretében más országokkal is segítünk ebben, együttműködünk a származási országokkal, és Ausztrália igenis kötelezettséget vállal, és ezt eleget is tesz ezeknek a kötelezettségeknek a menekültügyi megállapodások értelmében. Úgy nem mondanánk most, hogy más belül lehet az ausztrál tapasztalatokat egy az egyben átvenni. Sziget vagyunk, sok ezer kilométert kell utazniuk az embereknek levegőben vagy vízen, hogy elérjék Ausztráliát tehát ez egy modell, amit mi tudunk alkalmazni, és vannak sok, sokan, akik természetesen csak jobban akarnak élni, amikor elhagyják a hazájukat, ezt is látni kell. Aztán volt egy Kínával kapcsolatos kérdés. Mit teszünk Kína felemelkedésével? Kína egy nagyon fontos fejlődő gazdasági hatalom, és nem csak regionális szinten, hanem globálisan 130-140 ország esetében elmondhatjuk, hogy az első számú kereskedelmi partner Kína, és ez Ausztráliára is igaz. A világ második legnagyobb gazdaságaként Kína természetesen és hatalmas emelkedés volt a gazdaságokban, ez ahhoz vezetett, hogy megerősítették a katonai kiadásaikat is. Igen, hiszünk a békés felemelkedésben, de azért vannak feszültségek is, hiszen Kína befolyás kíván gyakorolni egy olyan területen, ahol a biztonságot 70 évig az Egyesült Államok gyakorolta, vagy biztosította. Azt gondolom, hogy sokan, és mi is úgy gondoljuk, hogy fokozottabban jelen kéne lenni az Egyesült Államoknak a régióban, és nem kevésbé. Kína, Kína sokat kínálhat a régióknak, más régióknak is tud támogatást nyújtani fejlesztési segítséget is tud biztosítani, amit mi üdvözlünk természetesen a csendes óceáni térségben együtt kívánunk működni, hogy támogatást biztosítsunk a fejlődő országoknak, és itt számolunk Kínával mindenképpen, ami a dél-kínai tenger ügyét illeti. Itt nagyon óvatosan kell hozzányúlni ehhez az ügyhöz, legalább Nyolc nagy hatalom hát előtt a Fülöp-szigetek, Vietnám, Malajzia, Kína mellett még itt vannak. Ausztrália nem állítja, hogy ő de mi is azok közé tartozunk, akik a tárgyalásra szólítják fel Kínát, és itt a tengerjogi viták is alakulnak ki, és hogyha ezeket meg kell oldani, akkor független bíróságra döntéshozatalra van szükség, mint Fülöp-szigetek ezt meg is tette egyébként Kína, eh, hát szigeteket, eh, koralszigeteket, ami nincs is a víz felszínén van magának, és eh, itt igyekszik fontos struktúrákat kialakítani, és ezeket katonai célokra felhasználni. Aztán más országok is hasonlóan lépnek fel időnként, de Kína ezt erőteljesebben teszi, és igen nagy befolyása van. Mi a továbbiakban is úgy lépünk fel, hogy kiálljunk amellett, hogy ezek nemzetközi vizek maradjanak a átutazási lehetőségekkel együtt, és a, arra szólítjuk fel a többi országot is has, hozzánk hasonlóan tartsák be a nemzetközi jogot, és támogatást várunk az Európai Uniótól abban, hogy az országok más államok szuverenitását méltányolják, a nemzetközi jogot tartsák be, a nemzetközi normákat tartsák be, és a regionális témákat békés rendezés útján tisztázzuk. Aztán Oroszország is egy fontos kérdés volt, tehát ez talán össze is függ az orosz akciókat Ukrajna vonatkozásában, illetve a Krím-szigetek elfoglalásával a nemzetközi normák megsértését látjuk ebben, a nemzetközi rend megbillentését és az ukrán szuverenitást támadták meg, ezért az EU-hoz csatlakoztunk, és másokhoz, akik szankciókat vezettek Oroszországgal szemben. Nincs túl erős kereskedelmi kapcsolatunk Oroszországgal, de természetesen ennek ellenére a gazdáink, a mezőgazdasági termelőink igenis érintve vannak, hiszen válaszlépések is születek orosz részről, de szerintem ki kell tartanunk az elveink, az értékeink mellett, meggyőződésünk, hogyha egy ország agresszív módon lép fel, és egyoldalúan megsérti a nemzetközi normákat, akkor jogunk van ahhoz, hogy egy másik országnak erősítsük a szuverenitását. Ausztrália és az EU nemzetei meg kell, hogy védjék a saját elveiket és a saját békéjüket, biztonságukat. Hm. És így támogatni kell a nemzetközi szabályokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Brokúr. Szeretném megválaszolni a kereskedelemmel kapcsolatos kérdéseket, és a Brexit Ausztrália gyakorolt hatásának a, a kérdését. Itt a két megállapodás nem mond ellent egymásnak, de azért potenciális konfliktusok lehetnek. Röviden, nem sokára kitérek majd erre is. Az első kérdés a beruházási rendszerről szól. Ausztrália ezt a folyamatot, tehát eh, a beruházások eh, bírósági kérdését szívesen megvizsgálja, nyitva vagyunk erre. Vajon ez egy átmeneti állapot, eh, vagy a vita rendezést örökre így gondoljuk? Nos, mi így gondoljuk, hogy az ISDS jól működik, úgyhogy alapvetően még egy, egyetértünk ezzel a, ezzel a kérdéssel. Nagyon fontos az, hogy a partnereink jogrendszerét tiszteletben tartsuk, de az Európai Unió javaslatát, tehát a jogrendezési javaslatát vizsgáljuk, úgyhogy folyik erről a vita. Természetesen szívesen koncentrálunk e, erre majd a jövőbeni vitánkban. Kína és a piacgazdasági státusz a következő téma. Tapasztalatunk eddig pozitív, nagyon fontos kereskedelmi partnerünk Kína, ami pedig az USA-t és az EU-t illeti. Nagyon fontos, hogy az ő státuszokat is figyelembe vegyük. Ausztrália tapasztalata, mondom, egyáltalán nem volt negatív eddig. Két fontos téma fölmerült még. Egyértelműen szeretnék fogalmazni, és ezt az Ausztrál médiában is elmondtam, illetve az Egyesült Királyság médiában. Amikor az EU-val tárgyalunk, az, e- az Európai Unióval folytatott tárgyalásaink nagyon előremutatóak, illetve nagyon előre haladottak. Én azt remélem, hogy a scoping, tehát a határól szóló tanulmányt már idén az év végére le tudjuk zárni, és szeretném, hogyha jövő első fél évben meg tudnánk, le tudnánk zárni az egész ügyet. Ezt reméljük. A formális tárgyalásokat szerintem mi hamarabb el kéne kezdeni, függetlenül attól, hogy mi történik az Egyesült Királysággal. Az Egyesült Királyságnak és Ausztráliának történelmi kapcsolata van, de az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelmi kapcsolatunk a Brexit után e, nyilván attól függ majd, hogy valóban kilépnek-e az EU-ból. Addig nem tudunk szabad kereskedelmi egyezményt kötni az Egyesült Királysággal, amíg ki nem lépnek. Minimálisan ez valószínűleg két és fél évbe telik majd. Lesz majd egy munkacsoport, amely ezzel foglalkozik Ausztráliában de ez párhuzamos lesz egy másik folyamattal, ami már sokkal előrébb tart, ez az EU és Ausztrália közötti szabadkereskedelmi megalapodás, mondom, ez már sokkal előrébb jár. És és nagyon szeretnénk, hogyha a formális tárgyalást elkezdhetjük a jövő év első fél, év, felé, fél évében. Az EU és az Ausztrália kereskedelmének volumenéről és kérdezett valaki, hogy az Egyesült Királyságon kívül, kívül még kereskedik-e valakivel Ausztrália Európában, az EU-ban? Természetesen. Beruházásoknál például. Az Egyesült Királyság kivételével és 5 milliárd euróra rúg, dollárra rúg ez. Szó, úgyhogy nagyon komoly a volumene a kereskedelmünknek az Európai Unióval, akkor is, hogyha kivesszük az Európai Unióból az Egyesült Királyságot. EU-nak és Ausztráliának tehát két irányú a kereskedelmi kapcsolata. Nézzük a normákat, illetve a fogyasztók jogait, érzéseit, ez ön kérdésére válaszolok. Nagyon szigorúak a normáink Ausztráliában, és ebben megegyezünk az EU-val. Úgy gondolom, hogy a szabadkereskedelmi egyezmények során is erre kell törekedni, tehát nem akarjuk enyhíteni a normákat, a szabályokat, szerintünk a mi jogszabályi keretünk az egyik legjobb a világon. Fiasszony utalt arra, hogy közös értékeink vannak, most ezen a területen is. Tehát nem szeretnénk enyhíteni a szabályokon, a normákon. Sőt, azt hiszem, mindannyiunknak jót tesz majd, hogy eh, ebben egyet, egyet fogunk érteni a szabadkereskedelmi egyezmény tárgyalása során. Aztán következő téma a konzerv paradicsom és a zöldítés a mezőgazdaságban. Van egy független, dömping ellenés, ellenes szakbizottságunk Ausztráliában. Ez a bizottság egy tanulmányt készít az olasz konzerv paradicsom témájáról. Egyébként ezzel a kérdéssel magam is foglalkoztam. Értem a zöldítés kérdését, illetve az ezzel kapcsolatos úgynevezett green box tevékenységet. Mondom, foglalkozunk a kérdéssel, még a döntés nem született meg, de fontosnak tartom azt, hogy ez a független bizottság foglalkozik ezzel, nem sokára meg lesz a döntés, erről majd tájékoztatjuk Önöket. Azt megnézzük, hogy az európaiak mekkora, mennyi beruházással rendelkeznek Ausztráliában a Ferrero, a Nestlé, különböző bankok, Allianz, HSBC, vegyi üzemek. Ezek a kapcsolatok is összekötik Ausztráliát és az Európai Uniót. Pontosan erre a típusú kapcsolatra kell építeni a szabadkereskedelmi egyezménynek is, amely egyfajta keretet biztosít majd az EU-nak is és Ausztráliának is. Ezen keresztül fejleszthetjük tovább a kereskedelmi kapcsolatunkat, ez mind a két fél számára rendkívül fontos, és remélem mondom, mi hamarabb elkezdődnek a formális tárgyalások. Cecilia Malmströmnek ezt fogom majd elmondani a mai délután során, és köszönöm a lehetőséget. Elnök, köszönöm szépen. Legalább engem is emlékeztettek arra, hogy a gazdasági kapcsolat mennyire fontos az EU és Ausztrália között. Számomra is világosabb lett a mai ülés után, hogy mennyire fontos ez a kapcsolat olyan szempontból, hogy a világot stabilizáljuk, hallottuk, a dél-kelet, a, dél-kínai tengerről is volt szó, tehát mindennel összefügg ez a kereskedelmi kapcsolat, hogy mindenképpen fejleszteni kell ezt a kapcsolatot, és mi hamarabb alá kell írni a szabadkereskedelmi egyezményt. Köszönjük Mogherini asszonynak, hogy ezt a magas szintű munkacsoportot fölállította, ahova önök ma ellátogatnak. Ami a migrációt illeti, tanulhatunk egymástól, de nyilván a mi gondjunk a mi problémáink nem összehasonlíthatók az önéikkel, hiszen eltérnek a számadatok és a távolságok. Nálunk rövidebbek a távolságok, de több a migráns, önöknél kevesebb a migráns, de nagyobbak a távolságok. Úgyhogy nem igazán lehet összehasonlítani a megoldásokat sem, de azért tanulunk egymástól. Köszönöm, hogy ellátogattak ide. Nagy megtiszteltetés volt ez számunkra. Azt hiszem Szájfi asszonynak lenne még néhány záró gondolat. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is szeretnék köszönetet mondani a két eh, miniszternek, megköszönöm a hozzászólásukat, ami pedig a nemzetközi kereskedelmet illeti. Láthatta, láthatták miniszterek, hogy nagyon sok eh, kolléga itt az Európai Parlamentben nagy érdeklődéssel tekint a szabadkereskedelmi tárgyalások elébe és biztosítom önöket arról, hogy a mi szakbizottság részéről, részéről a mi szakbizottságunk részéről csak támogatni fogjuk ezt a folyamatot. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Thank you. Kollégás, vamos a, a continuar con el siguiente. Kedves kollégek, folytassuk a munkát a napi rend értelmében. Van Benner urat fogjuk meghallgatni, az Eurocontrol főigazgatóját, és arról fog beszélni, hogy a konfliktusos zónákban a repülési biztonság hogyan alakul. több száz több száz légi kikötő közötti kapcsolatot kell megoldania az Eurocontrolnak, és bármilyen körülmények között biztosítani kell a, ezt a légi kapcsolatot az európai városokban. Nagyon fontosnak tartom, hogy jobb legyen az, az, jobb legyen az információ csere, illetve a e, kockázat felmérés, és erről a témáról már sokat beszélt a Polgári Nemzetközi Repülési Egyesület is. Kíváncsi vagyunk arra, kérem maradjanak csöndben. Felmerül az a kérdés is, hogy hogyan működnek együtt az Európai Unió egyez, intézményeivel a krízis elemzésben, a válság elemzésben, illetve a kockázat elemzésben. Az egységes égboltról szóló joganyagot elfogadtuk, de még mindig vannak gondok, még mindig nem teljesen egységes az európai égbolt. Az Európai Parlament támogatja az Eurocontrol szerepét, és az Eurocontrolnak nagyon fontos szerepe van abban, hogy megvalósuljon az egységes égbolt, egy biztonságos keret jöjjön létre, és az összes szereplő megfelelően részt vehessen ebben a keretben, ide tartoznak a szomszédos országok is. Köszönöm, és öné a szó. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Új úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok itt ma a külügyi szakbizottság előtt, és beszámolhassak arról, hogy aktuálisan az Eurocontrolnál mi is a helyzet, a e, légtér biztonsága fontos kérdése kapcsolatban, és ahogy ön is említette, különös tekintettel a konfliktusos övezetekre. Itt az ábrán látják, e, hogy e, hogyan változott meg a középosztály szerepe az elmúlt években, és hogy jövőben mi lesz a helyzet. Jelentős a változás a középosztály fogyasztásában. USA, Japán, Európa voltak azok a régiók, ahol a legnagyobb a középosztály aránya globális összehasonlításban. Ázsiában, elsősorban Indiában és Kínában, de más ázsiai országban is azt látjuk, hogy gyorsan nő a lakosság, és nő, növekszik a középosztály. Ez jelentősen befolyásolja Európát is a utak tekintetében és a tekintetben, hogy milyen útvonalakon lehet repülni. Ázsiában a középosztály növekedése általában nem meglepetés számunkra. Ez tükröződik a jövőbeni légiutakra vonatkozó prognózisokban, és ezt hát egy az egyre lefordíthatjuk, vagy lekövetkeztetünk ebből a légiforgalom fejlődésére, vagy változására. Itt látjuk, hogy 2010-ben mi jellemezte a légiforgalmat, a világ összes légiforgalmának 16%-a egy utasító bevételben Európára esett. Egy másik 25 századon eh, osztozott Európa világ többi részével. És a változás 2036-ban látjuk, itt Európa aránya 16%-ról lecsökkent 11%-ra a belső légiforgalom tekintetében, és ennek nem az az oka, hogy csökkenne a légiforgalom Európában, sőt, növekszik, de nem annyira növekszik, mint amennyire a világ más részein növekszik, és ezért a teljes globális forgalomban arányosan Európa veszít, vagy csökkenő részarányt mutathat fel. 41 tagállamban van az Eurocontrolnak, 2030-ra 40-50 milliárd lesz a légiutak száma, ami egy nagyon jelentés növekedés Európában. De összehasonlítva a nemzetközi légiforgalom növekedésével ez nálunk lassú. Ázsia a leg, megint csak India, Kína az a régió, ahol a legnagyobb a növekedés. Mindennek hatása van a biztonságra is, és arra is, hogy Európa Európából, hogyan érhetők el ezek az országok lehetőségek tárulnak fel az európai országok, vállalatok számára, miután a nagyon gyorsan növekvő régióknak szüksége van a tudásra, az ismeretekre a korábban gyors növekedés produkáló régiókból. Európa technológiával támogatta ezeket az országokat, régiókat, az Eurocontrol, az Egységes Európai Légtér kutatási fejlesztési programja keretében eh, tette, teszi ezt meg. Európa és Ázsia összekapcsolása ma és a jövőben is nagyon fontos, és nagy a növekedés. 2010 25 százalékosról 2036-ban ez 29 százalékra fog nőni. Látjuk, hogy nagy az érdeklődés a non-stop utak iránt, Ázsiából, Kínából, Európába, tehát a közvetlen járatok iránt kisebb repülők is tudnak már közvetlen utakat lebonyolítani, és továbbra is hub szolgáltatásokat nyújtunk Ázsiának, de sok sokkal kisebb repülőgépek is fognak összekötni közvetlenül városokat, például kínai városokat, melyeket másodlagos városoknak hívnak, sokszor ezeknek még a nevét sem tudjuk, de azért ezek is több milliós lakossággal rendelkező városok. Hát a légiforgalomban ilyen változások lesznek, és összességében is nőni fog a légiutak száma, ezért szükség van az adatcserére annak érdekében, hogy kis kiszámítható legyen Európában, hogy hogyan alakul a légiforgalom volumene, illetve hogy egy adott napon milyen eseményekkel kell, kell számolnunk. Az Eurocontrolnak mind a 28 EU tag tagja, és emellett még ugye 41 az összes tagunk száma. Az eu kívül Dél-Amerikában vannak tagjaink, Brazília, a kontaktpontunk, azután az Egyesült Arab Emirátusok, nyilvánvalóan egy hatalmas hub, és természetesen Kína és India, Ázsiában. Ezek az, orsz, ettől az országoktól, illetve a kormányoktól nagyon sok adatra van szükségünk a összekapcsolások, a kapcsolatok meghatározásához. Egy globális flow management rendszerhez mi is nagyon jelentős mértékben hozzájárulunk. Látják, hogy kik az Eurocontrol tagjai, miután az EU kötött egy szerződést az Eurocontrollal, az egységes európai léptér létrehozása fontos feladatunk, de nem csak a 28 EU tag számára, hanem ezen túlmenően az e Eurocontrol összes, azaz 41 tagja számára, ide tartozik például Grúzia és Örményország is. Két új állammal is kötünk megállapodást, itt ez egy másik típusú kékkel jelöljük itt, ez Marokko és Izrael, ez a két ország. Ők, ők ugyanolyan politikát követnek, mint az EU, az úgynevezett euró-mediterrán megállapodásokat kötik meg szomszédos országokkal. Ezeknek a célja, hogy a két ország felé megnyissuk a légteret teljes mértékben, ne legyen semmi korlátozás a forgalmi jogok a hozzáférés tekintetében. Ez persze növeli jelentősen majd a turizmust, a légiforgalmat, ezért ez jó a gazdaságnak, de ez az európai utasok érdeke is, hiszen e, ilyen változások után csökkennek a, a, az árak, és javul a, a, a légi kapcsolatok minősége. Marokkóval és Izraellel, tehát jelenleg kötünk meg ilyen átfogó megállapodást, de már most is van csere, nagyon közel állnak az Eurocontrol családjához, részt vesznek az Eurocontrol minden tevékenységében. Ez annyiban is fontos, mert eh, a más eh, nem EU tag, Eurokontroll tagokkal együtt ők is felvállalták, hogy megvalósítják, vagy részt vesznek az egységes európai légtér megvalósításában, a harmadik zöggenőmentes légi forgalom biztosításában. Ahogy az elnök mondta, eh, még nem tartunk ott az egységes európai légtérrel, ahol szeretnénk. Nem minden e kívüli ország fogadja ezt el, illetve valósítja meg a saját saját területén, és ez kellene a zavartalan forgalomhoz. Most eljutok oda, hogy mi az, ami zavarja a légi forgalmat, és itt elérkeztünk a konfliktusos övezetekhez. A Malaj, Malaysian Airlines 17-es lezuhanása vagy katasztrófája óta a minden légtér használók, így az európai, de az EU-n kívüli e, légitársaságok is el kell, hogy készítsenek egy e, repülési tervet, és ebben figyelembe kell venni, hogy a különböző országoknak milyen véleménye a különböző területeken leselkedő veszélyekről olyan területekről, amelyeket konfliktus övezetnek eh, nevezhetünk, de mások is, akik hajlandók hírszerzési információt megoldani egy másik ország területéről, részt vesznek ebben az információ cserében. Van egy nagy eh, regiszter, amit állandóan aktualizálunk, és eh, ez az adatbázis az összes légitársaság által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Szerintünk itt ezt nem kell, nem szabad korlátozni európai légitársaságokra, hanem minden légitársaság ennek része kell, hogy legyen, hiszen nagyon sok európai utas nem európai légitársasággal utazik. Sokan használják ezt az adatbázis, ez védett, csak korlátozott, tehát az engedélyen rendelkezők használhatják természetesen azok az országok is, akik eh, eh, számára az EASA hozzáférés biztosít ehhez a eh, bizalmasan kezelt adatbázishoz. Vannak azért problémák is, amire rávilágít ennek a rendszernek a működése. Egyre több veszélyes zóna van, Európában és azon kívül is, és fontos, hogy a légitársaságok ezeket a veszélyeket az útvonalaik megtervezésekor figyelembe vegyék. Ez Ázsiához vezető légi utakon szűk keresztmetszeteket alakított ki, a múltban sokszor volt lehetőségünk arra, hogy a légiforgalmat sokkal szélesebb területen szórjuk szét. Most az itt látható konfliktuszónák miatt er-, erre már nincs lehetőség. Ezek hatalmas kihívások, hogy jól tudjuk kezelni a légiforgalmat, és valóban a világ minden részével kiszámíthatóan tudjunk kapcsolatot teremteni. Hálózatmenedzsmentet eh, eh, menedzsmenttel foglalkozunk, erre felhatalmazott minket az Európai Unió, tehát központilag megkapjuk ezt összes információt, és operatív egységként működünk a, az Open European Sky eh, értelmében, illetve hát az Egységes Európai Légtér rendelet értelmében. Az EASA alkotja meg a rendeleteket és felügyeli a betartásokat. Az EASA rendszeresen ellátogat az Eurocontrolhoz és felügyeli a mi működésünket. Ugyanígy az operatív adatbázis és az EIS központi hálózat menedzsment működését Rágában és illetve Párizsban. A hálózat irányítóként van egy központi pont, ahonnan eh, szórjuk az információt, eh, eh, lehetnek helyi kis konfliktusok, vagy akár egy technikai hiba, ami egy fellépést vált ki, de vannak fontos inputok is, mint például, amit a finaliek kapcsán látok, amikor Senki nem tudta, hogy az izlandi vulkán kitörésekor mekkora lesz a hamu koncentráció, és hogy mennyire lehet repülni. Itt Brüsszelben is megtapasztaltuk, hogy sokszor akkor a forgalom, hogy át kellett irányítani, más repülőterekre repülő ö, gépeket, hogy ott biztonságosan landoljanak, és az, a brüsszeli repülőtér következett merénylet után is azonnali lépésre volt szükség. Ezek tehát olyan válságszenáriók, amik azonnal működnek a nemzetközi szervezetek együttműködése révén, amikor valamilyen incidens lép fel. A jövőben, tehát Ázsiával egyre nagyobb lesz a légiforgalom, nagyon fontos, de érzékeny adatokat kell kezelnünk. Az Eurocontrolt, az EU és a tagállamok felkérték arra, hogy egy pán-európai hálózatot hozzon létre, egy infrastruktúrát, amelyben a föld felszínen irányítjuk az adatokat, elektronikus adatforgalmat bonyolítunk le, a kiberbiztonság minden legmodernebb eszközét alkalmazva a hekkelést megakadályozzuk, és így folyik az adatcsere a fontos nemzetközi és nemzeti szervezetekkel. Itt elmondhatjuk, hogy az operatív tevékenységek kapcsán az Eurocol, Eurocontrol elsődleges feladata a repülés biztonságának a garantálása, azután a polgári és katonai repülőgép légtér használatát is biztosítani kell, tehát meg kell engedni a katonai gyakorlatokat, hogy a különböző missziókat lebonyolíthassák a katonai repülőgépek is, hogyha európai bázisra indulnak, de azt is biztosítani kell, hogy különösen az az ázsiai országok felé a jövőben is lehessen megfelelő számú repülőjáratot indítani, és nagyon progresszív módszerekre van szükség, hiszen pontosan tudnunk kell az elég ismeretlen nevű ázsiai repülőtéren landoló repülőgépekről is, hogy mikor szállnak fel és le. Nemzetközi szervezet vagyunk, ezért a jelenlegi 2019-ig tartó mandátumunk után is folytatni fogjuk a munkánkat. Az európai jogszabályokat, amikor megalkották, a hálózat menedzselés még nem úgy definiálták, ahogyan a mai helyzet ezt megkövetelné. De a gazdasági érdekek és az, hogy a világ minden pontjára elérjünk, megkövetelik az előrelépést. Köszönöm szépen, most a képviselők fognak következni. Először Gálesz úr tehet, tehet fel kérdést. Ja, vielen Köszönöm szépen Brenner úrnak ezt az érdekes áttekintést, és hát bemutatta a kihívásokat is, amelyekkel szembesülünk éppen, amikor a konfliktusos övezetekről beszélünk, amelyek körülöttünk vannak, és amelyek közvetlenül befolyásolják például az útvonalok kialakítását és illetőleg a kapacitások fejlesztését, kapacitások, amiket ezen át lehet küldeni. Én is észrevettem, Afrika déli, déli részébe megyünk, régebben Líbia felett mentünk, hát most még Tunéziától nyugatra, Algéria felett repülünk általában, mert az a biztonságos Hát fel kell tenni a kérdést, hogy Nigerben, Csádban minden rendben van-e, hogy azon átrepülhet az ember. Itt is vannak kérdések persze időnként, vagy kérdőjelek. Bemutatta ön is, hogy az Európai Unión kívüli országok is vannak az Eurocontrolban, Izrael, Marokkó, de a Kaukázusban is vannak országok. Itt mondjuk Algéria, Tunézia, Egyiptom esetében tervezzük-e, hogy kitárgyalunk-e valamit, hát földrajzilag adja magát a dolog. Líbia esetében nem beszélékerül, hát nem egy működőképes állam ez pillanatnyilag, de tervezik-e ezt? az Eurocontrol kapcsán, az adatcserében ez hogyan működik? Hát Izrael nyilvánvalóan egy olyan ország, amelyik nagyon jól felszerelt profik, ők azért sok mindent tudnak, nyilvánvaló, hogy adott esetben segíteni is tudnak nekünk bizonyos vészhelyzetekben, vagy veszélyek felismerésében, de mondjuk Marokkó esetében, mert hát vannak kapcsolataink velük is, talán a jövőben Tunézia, szóba jöhet. Tehát ők inkább eh, ránk vannak utal, hogy úgy mondjam, hogy lehet velük megállapodni, mit adunk nekik, mit adunk át nekik, mondjuk biztonság szempontjából releváns adatokból. Köszönöm. Köszönöm. Gáller úr, most elnök úr következik. Thank you, Mr. Chair. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Az Eurocontrol, hát ez sokakat zavar az Eurocontrol, ez nem egy EU testület, és több tagállama van közismert módon, mint a EU pillanatnyi 28 tagállam a Brexit döntés az országomban követele valamit ez az Egyesült Királyság vonatkozásában változtatások esetében, vagy a Egyesült Királyság tagságát az Eurocontrolból érinti, hogy kilép az EU-ból, tehát teljes jogú tagként működik, vagy van-e valamilyen konkrét módosítás, vagy kiigazítás, amit szükségesnek lát? López Jesus következik. Gracias. Thank you. First of all, thank you for coming and... Köszönöm szépen, hogy ellátogatott közénk nem minden nap jön ide az Eurocontrol igazgatója, és hát a kollégáim is tudják, én is tudjuk, hogy így dolgozunk. Hát nekünk fontos, hogy nap mint nap biztonságos repülést tegyenek lehetővé, hiszen ebből élünk. És most, hogy az ellenőrök a, francia Franciaországban is látjuk, tehát mi történik ott minden nyáron, minden karácsonykor vannak tömegek, stb. De ez nem az ön problémája a második pont a konfliktusos övezetekről beszélt, itt vannak itt térképek, amelyeket átadnak a szakértőknek, amikor tervezik az útvonalakat, adott esetben a felhasználókat is tájékoztatni kellene, tehát ha valaki tervez egy utat, akkor lássa a kockázatot, döntésképes legyen ebben, hiszen azt tudni kell, hogy a felhasználók 90%-a a Malaysian Airlines esetében nem tudta, hogy ők átrepülnek egy veszélyes övezeten, Értem én a biztonsági intézkedéseket, ez nem egy köz véleménynek szóló információ. Ezért felteszem a kérdést, hogyha valaki tervez egy utat konfliktusos útvonalakon repül, akkor tudnia kell ezt, vagy nem? Köszönöm. Perter úr. Uh, Mr. Brenner, I'm, I, I'm pleased. Igen, Brenner úr, örülök, hogy tárgyalhatunk. Tehát nem csak képviselőként fontos, ez nekem mindenek előtt utasként és hát én is pilóta is vagyok magángépen. Az EU égbolt egy óriási ötlet, az egyik legnagyszerűbb projekt, amelyet nem eléggé tettek közé, vagy nem ennyi reklámoztak, de hát ez nagyon fontos az Európai Unió jövője szempontjából. Nem csak a biztonságról beszélünk itt valójában. Úgy gondolom, hogy ez a projekt, a közös európai égbolt, igen csak stratégiai megközelítést igényel annak érdekében, hogy sikeresek legyünk, hogy fent megőrizzük a sikert, és jó néhány EU ágazati stratégiát eh, úgy kell kialakítani, hogy eh, ezek integráns stratégiák legyenek, eh, hol figyelembe veszük a környezetvédelmet és a biztonságot is természetesen. Két kérdésem van önhöz. Először is Szeretnék néhány víziószerű kommentárt hallani, milyen jövőképük van, hogyan alakul az egységes európai égbolt tíz év múlva. Mit lát ön tíz év múlva, milyen legyen ez? A második kérdésem pedig utasként Strasbourgról, hát van azt hiszem két éve repülő oda, de két rendszer inkompatibilis, akik Strasbourgba utaznak, azok hát igazából ismerik ezt a helyzetet, hogy lehetne ez, az Air France és Lufthansa rendszert hogyan lehet kompatibilisíteni, van-e elképzelés? Az utolsó hozzászóló Peti Dejosz képviselő. Πρόεδρε, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μπρένερ που μας είπε αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα και μας έδωσε με απτό τρόπο να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί το Eurocontrol. Θα ήθελα να του κάνω μια ερώτηση. hogy elmondták, hogy hogyan működik ez az Eurocontrol. Ez azzal függ össze, hogy hogyan kezelik azokat az útvonalakat, amelyek konfliktusos övezeteken, háborús övezeteken mennek át. Van-e helyszíni kapcsolatuk is itt? És hogyan lehet elkerülni egyes területeket, ahol ugyan nincs háború éppen, de ahol terrorista szervezetek vannak. Rendben, úr, kérem válaszoljon, ha gondolja. Thank you, so. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Igyekszem kitérni ezekre a kérdések sorrendjében, ahogyan ezeket feltették. Gáller úr hivatkozott az útvonal tervezésre, új útvonalak konfliktusos zónákon át, tehát nyilvánvalóan ezt, ez így működik, ez a Líbián nem, Líbia nem feltétlenül a legbiztonságosabb hely, ezért aztán számos állam is azt tanácsolja, hogy meg mi is azt mondjuk a többieknek, és ezt továbbítják a légitárságoknak, és látjuk, hogy ki hova repül. Ez alapján megnézzük, hogy mi történik, és elmondjuk, hogy mit kell figyelembe venni, és ha nem veszik figyelembe, akkor azt tanácsoljuk a légitársaságnak, hogy ezt tegye meg, és azt látjuk, hogy a tanácsainkat megfogadják. A légitársaságok semmiképpen sem vállalnak kockázatot, ez a dél-afrikai útvonalakat is érinti, ezek most sokkal hosszabbak, de az azért van, hogy kikerüljék a konfliktusos zónákat, és Afrika nyugati részén repülnek le, az adatcsere kapcsán különböző országokkal. Meglehetősen érzékeny ez a kérdés. Lépésről lépésre fogunk haladni. Például a marokkói királyság esetében miután aláírjuk az átfogó megállapodást, egyetértettünk, hogy először egy audit csoportot kell létrehozni, hogy hol is tartanak az INSP-kkel, e-, e hol mit végez az ottani felügyeleti hatóság, hogy megértsük, mit működik, és ők is lássák, hogy hogyan működik az egységes európai égbolt, és hol tartunk mi. És ezek után cselekvési tervet alakítunk ki arra nézve, milyen támogatásra van ott szükség, hogy a szabványokat közelebb hozzák az európai égbolthoz. Itt együttműködésre van szükség ennek érdekében, meg kell nézni az ő rendszereiket, amiket használnak, és ők megnyitják a kapukat a megállapodás révén az EU előtt, és hát politikai szinten és technikai szinten, ahol mi vagyunk, miután megszületik a megállapodás. Tehát elégedettek vagyunk azzal, ahogyan haladunk ezen a területen, és hogy úgy mondjam, hogy egyre több euró, egységes európai jégbolt szabványt és biztonsági szintet vesznek át, és ilyen érdette, értelemben mondtam, lépésre lépésre haladunk az adatcserében, kis mennyiségű adatot cserélünk először, és a végén kerül sor az élő működtetésre, amikor minden biztonsági intézkedés jelen van. Természetesen az adatbázisokat ismerni kell, és hát a Marokkó számára hozzáférhetővé kell tenni, de ha valaki nem megy Marokkóba, akkor a megállapodás értelmében nem adjuk át az adatokat. És ez vonatkozik az összes irányra, és hogyha valaki Marokkó Marokkóból valaki Amerikába vagy máshova, akkor az EU-nak nem érdek, hogy az adatokat megkapja, de ha berepülnek az európai légtérbe, akkor ez így van. Izrael természetesen igen, csak szofisztikált szinten van. ő. A kérdés náluk inkább az, és ezért akarnak szorosan együttműködni az Eurocontrollal. Ez a kapacitás kérdése például Tel Avivban van egy nagy repterők, és hát környezeti szempontból is nehéz ott a helyzet politikailag is, ugye más irányokba, csak a mediterrán irányba tudnak onnan menni, éppen ezért szeretnék intelligens módon összhangba hozni a teljes tervezést a légiforgalom vonatkozásában Izraelbe és Izraelből kifelé. A második kérdés a Brexit hatása az eurokontrollra és a brit kérdés az Egyesült Királyság mindig is nagy támogatája volt az Eurocontrolnak, az Eurocontrolt 1961-ben eh, hozták létre, az elődön brit volt, és azt mutatja, hogy az Egyesült Királyság milyen nagy érdeklődést mutatott az Eurocontrol iránt, és Eurocontrolként nem látunk mi politikai változást eh, a Nagy-Britanniában az Eurocontrol irányába. A Brexit bennünket nem úgy érint, mint más nemzetközi szervezeteket, vagyis a kollégáimmal eddig tárgyaltunk a britekkel, és azt látjuk, hogy teljes mértékben érdeklődnek és elkötelezettek az Eurocontrol koordinációja és együttműködés iránt, hogy garantáljuk a további fejlődést is az Egyesült Királyságban és az Egységes Európai Égbolt kapcsán, és hát ez más EU tagok is teszik. 28 EU tag van most az Eurocontrolban, és 13 nem EU tag. De most egy változás van a Brexit-tel, a számok megváltoznak, amikor majd erre sor kerül, de az Egyesült Királyság érdeklődése kapcsán nem látunk változást az Eurocontrol iránt, tehát továbbra is megkapjuk a támogatásokat. Ami pedig a sztrájkokat illeti, ez ténylegesen egy zavaró ügy. Ez nem az Európai Unió kérdése, hogy, és az Eurocontrolnak sem ügye, hogy beleszóljunk a munkaharcba de látjuk a hatásokat. Eh, Franciaországban láttuk, mert konkrétan idén megemlítették, három-négy nap sztrájak, mint egy egy millió perc késéshez vezet az utasok számára, és eh, azt a hatalmas mennyiséget nem is veszi figyelembe, amit törölni kellett. Tehát ez egy sztrájk következménye, óriási gazdasági hatással jár és óriási mennyiségű utas marad a reptereken. Az Európai Unió bizottsághoz fordulok a kérdéssel, hogy nem lehetne harmonizálni a minimális szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat, amiket biztosítani kell még, még akkor is, ha van sztrájk. Ez nemzeti jogszabály néhány országban van, más országban nincs ilyen minimális szolgáltatás előírás, és a DG Move-val együttműködünk eh, abban, hogy hogyan lehet a jogalkotói oldalon egy minimális szolgáltatásra vonatkozó harmonizált szabályozást kialakítani. Azt gondolom ez a minimum. Nem kívánunk a sztrájkhoz való jogba beavatkozni, de látjuk, hogy elképesztő hatásokkal jár egy sztrájk, és nagyon eltérő országonként, hiszen nemzeti szervezettségű egy sztrájk. Az unió pontossággal kapcsolatos céljai adott esetben nem érhetők el az, az egy, sztrájkok miatt, ha van két-három sztrájk. Ha egy millió perc késés van, akkor a céljainkat nem tudjuk elérni. És tíz, 0,5 percről beszéltünk, és na, ez lenne a cél, hogy ezt elérjük repülésenként, és hát látjuk utána, hogy mihez az egy sztrájk. A második rész a kérdés, hogy tudniuk kell, mi, mi, mi a helyzet az útvonokkal? hát tudni kell, hogy ilyen tudástár rendelkezésre áll, és Eurocontrol, és Európában itt egész világon látjuk, hogy voltak katasztrófák, és ebből le kell vonni, és ezt meg is tettük a következtetéseket. Másrészt azt kell, hogy mondjam, nem megfelelően dolgoznánk hogy most ez segíte az utasnak, hogy ismeri az útvonalat, de kétlem. Ne már repülőre, már a levegőben lévő repülő is megváltoztatja az útvonalat, itt van az időjárás, stb. Egy 9-10-11 órás repüléskor már útközben is változnak az útvonalak, tehát ilyen értelemben nem vagyok biztos, hogy tudja hogy hol vagyunk éppen. Egyéb a, a, lé, a, a, a repülő 90%-a mutatja az útvonalat, tehát nyomon követi a levegőben is a, az utas hogy mi történik, de nem hiszem, hogy nagyon vigasztalná, vagy jó lenne, vagy rossz lenne, hogyha adott esetben egy további ilyen információs rendelkezés állna. Mi ezt az információt felajánljuk, végig kell gondolni, hogy a felhasználók megkapják ezt. Azt hiszem, hogy a mostani folyamat helyén van, és hogyha lenne egy ilyen kérés, hogy ezt közvélemény számára nyilvánossá tegyük, ezt meg lehet gondolni, de hát másrészt van egy biztonsági érv is, mert más is látja az útvonalat, akkor is, amikor nem akarjuk, hogy lássák az útvonalat. Tehát ez is benne van ebben. Ami pedig a stratégiai megközelítést illeti az egységes európai égbolt vonatkozásában, hogyan haladunk a továbbiakban, vannak céljaink az egységes európai égbolt környezetében, itt van a környezeti cél, itt eh, az összes nemzetközi szervezet, az ICAO keretében tárgyaljuk meg ezeket az ügyeket. Két hét múlva lesz a dekarbonizáció, a széndiokszid kibocsátás csökkentése, 2020 után a CO2 kibocsátásra vonatkozó szabályok megvannak, és a célokat be kell tartani, amiket meghatároztak, és ez vonatkozik az egységes európai égboltra vonatkozó szabályozásra, és ez fontos dolog, ami az utazási stratégia, tehát Támogatjuk egyébként a biztos asszony megközelítését, így figyelembe vesszük szintén a környezetet, de azt gondolom, hogy az erőteljesebb, mélyebb szabályozás az európai ö, egységes európai Égbolt kapcsán fentétel szükséges. 2019 után azt látjuk, hogy mi történik, és hát meghatároztuk ennek kapcsán fehér könyvben, hogy mit szeretnénk elérni, mit kell javítani az Eurocontrol kérdéseit, illetve pedig az összes képviselőt felszólítom. Örülök, ha jöhetek ide, de nem nekem kell mindig ide jönnek el az Eurocontrolba. Nagyon szívesen bemutatjuk az irányító központokat, ott van az összes ilyen adat, amiről beszéltük, hogy gyűjtjük az adatokat. Nagyon szívesen megmutatom, hogyan működünk. A kompatibilitás, a technológia kompatibilitás, az Egységes Európai Jégbolt célja az, hogy olyan technológiákat fejleszünk ki, vagy lehetővé tegyük ennek kifejlesztését, hogy a kompatibilisek legyenek a technológiák, és ne csak nemzeti szinten alakítsák ez ki, ez megy a dolog, de nagyon lassan megy, ehhez beruházásokra van szükség, Természetesen nagyon drága ügyekről van szó, ezeket a könyvekben le kell írni, valamikor az amortizáció is adott 20-25 évre vonatkozóan, tehát ez a változás, a felszerelés változása nem elég gyors, nem lehet ezt gyorsan megcsinálni, de a Cézár kapcsán új technológia megvan, amire büszkék lehetünk. Sehol a világon nincs ilyen technológia, és olyan technológiákról beszélek, amelyekben rengeteg adat van, egy távoli torony technológia is megvan, stb. Ezt mind, de ezt át kell ültetni a gyakorlatba, és akkor tudunk egy harmonikus légi közlekedést biztosítani. Még valamit elveszítettem, túl gyors voltam, az együttműködés más európai testületekkel. El kell, hogy mondjam, magas szintű megállapodásunk van az EU-val, itt van leírva a mi együttműködésünk, szervezési és technológiai ügyekben, az IAZ-val is együtt, az EAZ-ban is együttműködünk, de itt az itt videóvágó szabályok átdolgozásánál a szerepünket meg kell határozni, és itt mi vagyunk a biztonsági ügyekben ők a felelősek, az Eurocontrol, mi 41 államért felelünk, és egy operatív szervezet vagyunk. Az EAZ-nak más szerepei vannak, az Aerocontrol nem vesz részt a rendeletek megalkotásában és a szabályozásban, és ezt egyelőre nem csináljuk. Hát, különböző a, szétválasztjuk az, a feladatokat, de az együttműködés ennek ellenére intenzív és nagyon jó. Az e-az a ellenőrzi, hogy mennyiben látjuk el a feladatunkat, és a hálózati menedzsmentet is. Köszönöm szépen, lezárjuk ezt a napi rendi pontot, de köszönetet mondunk Bern, Brenner úrnak, köszönjük a sok pontos választ, és köszönjük, hogy minden egyes kérdésre ilyen részletesen válaszol. Bueno, pasamos al último punto. Térjünk rá a következő napi rendi pontra. 2011-ben az Európai Parlament hozzájárult ahhoz, hogy lehetséges legyen a társulási megállapodás Üzbegisztánnal. Két oldalú textil megállapodásról van szó, ennek van egy feltétele, meg pedig az, hogy a gyermek munka területén, illetve a kényszer munka területén érjen el komoly előrelépést Üzbegisztán eszmecserére kerül most sor, van egy véleménytervezet, ami sajnos csak angol elérhető, mert nem volt elég idő a fordításra. November 9-én és 10-én fogunk erről a kérdésen részletesebben beszélni. Lunácsek asszonynak adom át most a szót, ő ennek a kérdésnek a jelentéstevő. Köszönöm szépen, de angolul engedje meg, hogy folytassa. Jó napot kívánok! Mindenkit szeretettel üdvözlek, aki még nem volt itt ebben a szakbizottságban. Elhangzott, hogy már 2011-ben kimondta a parlament a véleményét. Nem járult hozzá akkor még a parlament ahhoz, hogy ezt a társulási megállapodást kiterjesszük, mert a kényszermunka és a gyermekmunka aránya nagyon nagy Üzbegisztánban. Ezt a 2016-os áprilisi álláspontunkban is kifejtettük, az egész parlament tette ezt, és nem csak a régióval foglalkozó bizottság. Tehát csak addig tudunk előre, csak akkor tudunk előrépni ebben, hogyha valóban megszüntetik a kényszermunkát és a gyermekmunkát a textil ágazatban. Az évek alatt azt láthattuk, vagy az évek során, hogy a parlament nem adja meg a hozzájárulást, az ILO, a Világbank folyamatosan felvetette ezt a témát az üzbeig rezsimmel, folyamatosan tárgyaltak erről, hogy kezdjék el csökkenteni a gyermekmunkások és a kényszermunkások számát. A gyermekmunka területén komoly előre, előrehaladás történt, ez tény. A gyermekmunka szociális szempontból ott már nem elfogadható. Még mindig vannak ilyen esetek, az Intában volt egy meghallgatás múlt héten, az ILO képviselő is ugyanezt mondták. De a kényszermunka területén szintén történt javulás, de véleményem szerint és mások szerint, a ILO szerint is, de független, független megfigyelők szerint is, akik egyébként nem nagyon engednek be oda, tehát magát a aratást nem igazán figyelhetik meg, Egyébként most szombaton, tehát két nap múlva, szeptember 10-én kezdődik az aratás. Volt rá példa, hogy civil személyeket, vagy orvosi dolgozókat arra kényszerítettek, hogy dolgozzanak az aratásban, hogyha ebben nem, ha erre nem voltak hajlandók, akkor pénzbüntetésre ítélték őket. tehát még nem szüntették meg a kényszermunkát. Foreign Affairs Committee um, not to give the consent before. Tehát azelőtt ne adjuk meg a hozzájárulásunkat, mielőtt erről a mostani szeptember 10-i aratásról vagy betakarításról nincs meg a beszámoló. Nem volt egyértelmű, hogy mikorra lesznek kész a beszámolók, lehet, hogy decemberre, lehet, hogy januárra. Még egy dolog van itt. Karimov elnök néhány nappal ezelőtt halt meg. Az sem egyértelmű, hogy eh, hogyan alakul a politikai helyzet Üzbegisztánban. Nekünk, az Európai Parlamentnek szerintem ilyenkor kell nagyobb nyomást gyakorolni, hogy tényleg megtörténjen az, ami a megállapodás előír, tehát az emberi jogi kérdésekben, a demokrácia kérdésében kell előrelépést elérni. A 2005-ös tömegpusztításra emlékszünk, amikor a tüntetőkre, tüntetők közé tüzeltek, és majdnem 200-an meghaltak, akkor szankciókat alkalmaztunk, 2008-ban aztán normalizálódott a kapcsolat az EU és Üzbegisztán között, 2009-ben még barátságosabb lett az EU, ezért a civil szervezetek kritizálták is az, az EU-t. Nem tudjuk, lesz a következő elnök, elképzelhető jelenlegi miniszterelnök, szerintem az lenne az okos megoldás, hogyha nem most adnánk meg a hozzájárulást, megvárnák a következő beszámolót, és kérjük számon azt, hogy az emberi jogi helyzet tényleg javuljon, mert ez a megállapodás egyik feltétele, ez azt hiszem a második cikke. Itt azt olvashatjuk, hogy ennek a megállapodásnak, a társulási egyezménynek garantálnia kell a politikai és demokratikus jogokat. Jelenleg ez nincs garantálva. A jelenlegi miniszterelnök, aki elképzelhető, hogy volt majd követi az elnöki székbe, a mezőgazdasági tárcáért is felel, és ő az, aki az önkormányzatokat arra kényszerítette, hogy tartson be bizonyos normákat a gyapott betakarításba ugye egyrészt átmeneti időszakot élünk meg, él meg Üzbegisztán, másrészt az ILO beszámolói miatt szerintem decemberig, januárig nem kéne megadni a hozzájárulást. Ezt tegyük egyértelmű, hogy ezen dolgozunk, de szeretnénk, hogyha megvalósulna az, amit, amit, amit eh, mind a két fél megígért, azt javasolnám, hogy jövő héten az árnyékjelentéstevők üljenek össze, hogy véglegesítsük a véleménytervezetet. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Edward Kukán ennek a kérdésnek a felelőse a néppártól, de ő nincs most itt, ezért fölolvasnám, amit üzent. Nagyon fontos, hogy elkötelezzük magunkat a közel, közép országokkal, és minden egyes országra testre szabott megközelítésre van szükség. Úgy gondolom, hogy tehát Üzbegisztánnal el kell köteleznünk magunkat, kritikusnak kell lennünk, de el kell ismernünk az eddig megtörtént előrelépéseket, és szerintem ígéretünket teljesíteni kell, és újra kell, újra kell nyitni ezt a témát, a gyermek munka problémáját természetesen figyelembe kell venni, de ez kapcsolatban pozitív válaszok, pozitív reakciók érkeztek. Özbekisztán számára nagyon fontos a textilipar. Én szeretném, hogyha, hogyha hozzájárulnánk tehát ehhez a folyamathoz minél gyorsabban, és tartsuk be az intás ütemtervet, hogy decemberben a plenárisra szavazhassuk erről csak asszony érveit meghallgatnám, erre azt mondanám, hogy Kukanul úgy gondolja, hogy nem az AFET az illetékes bizottság, éppen ezért tiszteletben kell tartani az INTA ütemtervét, és én magam is egyetértek Kukán úrral ebben. Merci. Uh, donc effectivement, je suis... Uh... Köszönöm szépen. Az intában ennek a kérdésnek én vagyok a jelentéstevő. Lunacek asszony röviden történelmi megközelítésbe helyezte ezt a témát, hogyan alakultak a kapcsolatok az EU és Üzbe- Üzbegisztán között. Már létezik, van egy gazdasági partnerségi kapcsolat 94 óta, 99 eh, óta, a Lunacsak asszony érvei a teljes partneri kapcsolatot megkérdőjelezik, tehát a teljes együttműködési rendszerünket Üzbegisztánnal. Szerintem az EU-nak és a parlamentnek rosszat tenne, hogyha ezt a dinamikát megakasztanánk, mert Üzbekisztán a régió azon kevés országa közé tartozik, akik nyíltan válaszoltak Európára, bár a demokrácia helyzete még nem tökéletes Üzbegisztánban, lehet ezt kritizálni, de mondom, ez a régió azon kevés országa közé tartozik, amely együttműködött az Európai Unió és a parlament nyomására pozitívan reagált, és együttműködik az ILO-val. Tehát, hogy negatív üzenetet adnánk az, üzbegiszt, az üzbégeknek, mikor is együtt működtek velünk és nyitott voltak, szerintem ez hiba lenne. De az intában azt kértem, hogy csatlakozzunk a gyapott, a gyapott protokollhoz, és ehhez tűzünk egy jegyzőkönyvet, amelyben a véleményüket kifejtjük, és tájékoztassuk az üzbék felet arról, hogy mit várunk konkrétan tőlük, mire számítunk még az együttműködében. Tehát megértem Luna asszony érveit, a helyzet nyilván nem ideális, persze, hogy nem az. Az összes emberi jogi intézmény, amely jelen van Üzbegisztánban, ki tudják ezt mondani, hagyják nekik, hogy ezt kimondják, akkor ezt ki is mondják, de nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk, nem szabad elzárkóznunk egy ilyen esetben, egy ilyen ország el, elől. Hát mondom, Üzbegisztán komolyan veszi a reformod. Az Intában a különböző partnereinkkel együttműködünk, az üzvég szakszervezetekkel is találkoztunk. A gyermekmunka és a munka témájában egyeztettünk velük, a civil szervezetekkel is, társ, és ö, egyeztettünk, a kormányjal is. Az ILO-val is van egy közös munkacsoportunk, nekik nagyon pozitív beszámolóik voltak ö, az elmúlt három év fejleményeiről gyermekmunka témájában. Most következik be nem sokára a gyapolt begyűjtése, mint ahogy ezt hallottuk. Azt szeretné a ILO is, hogy pozitívan lépjünk fel. Nem tudom, hogy lesz-e politikai változás az elkövetkezendő hetekben Üzbegisztánban, de ne visszakozzunk, hanem szerintem éppen arra lenne szükség, hogy nyissunk Üzbegisztán felé, hiszen lehet, hogy pozitív politikai változások leszünk. Az inte még nem alakította ki álláspontját, Természetesen figyelembe vesszük az AFET véleményét is. A gyapot egyezmény ratifikálásáról. Szerintem nagyon jól meg kell indokolni az álláspontunkat. Mondom, egyrészt vegyük figyelembe, hogy milyen pozitív változások történtek, másrésztről viszont, hogy Európának milyen elvárásai vannak az emberi, emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatban Üzbegisztánban. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Újabb példa arra, hogy bizonyos országok esetében a nemzetközi politika, milyen, vagy a geopolitika milyen hatással van. Vannak egy, van egy agendánk, bársony kesztyűvel bánunk, például Üzbegisztánnal, mások viszont éppen az ellenkezőjét kérik. Meghallgattam Lunacek asszony érveit, az a véleményük, hogy ne adjuk most meg ezt az együttműködést mert az európai polgároknak nem szeretne olyan ruhát használni, amely rabszolgák kezéből került ki. Herzlichen Dank. Äh, mein Vorschlag ist... Javaslatom a következő. Valóban az INTA, az illetékes bizottság, mondhatok valamit? Köszönöm. Lunacek asszony, a végén én szerettem volna még ön előtt szólni, vagy előtte szólni. Én mondom először a javaslatomat, hogy legyen tisztában azzal, mit javaslok. Tehát, mondja az elnök, az INTA az illetékes szakbizottság, meghallgattuk, hogy mi az INTA véleménye, ha jól értékelem, vagy érzékelem, elsősorban ki akarják egészíteni a megalapodást a textil ágazattal, ami most ebben nincs benne. Az INTA készen áll arra, hogy legyen egy állásfoglalás, amelyben kritikus véleményünknek is hangot adunk, emberi jogi helyzetről, stb. Üzbegisztánban, úgyhogy értelmesen tudjunk egymással kommunikálni. Ezért azt javaslom, hogy az INTA által megadott határidőket tartsuk be, mi is. Ennek az az előfeltétele persze, hogy gyorsan, azaz még ezen a héten megszülessen a véleményjavaslat, és szeptember 26-a este 6 óráig lehet még módosítókat benyújtani, azután a szokott eljárás keretében, hát majd meglátjuk, mi lesz az eredménye ennek. Az előadó asszony, ez egy afet vélemény kapcsán szerintem ez a megfelelő eljárás. Most mondja el, hogy mit gondol. Köszönöm ezt a javaslatot. Miután meghallgattam az EPP-t, illetve az INTA raportőrt, az SND előadóját, meghallgattam az érveket, és tudom, hogy az INTA hogyan döntött, de én mégis szerettem volna megtenni azt a javaslatot, amit elmondtam, és Maria Réna, hadd fogalmazzak világosan. Nem akarom leblokkolni a hozzájárulást, meg akarom adni, csak azt kértem, hogy várjunk még egy hónapot, hogy az ILO decemberi jelentéséhez hozzájáruljunk. Persze tudom, hogy az INTA hogyan döntött, tiszteletbe tartom, hogy az INTA elfogadta azt, hogy legyen állásfoglalás, ezt én is fontosnak tartom, mert akkor mi is el tudjuk mondani a véleményünket. Most, amit hallottam az elnök úr szájából, hogy akkor így fogunk eljárni, Jövő héten azért lesz még egy árnyék előadói találkozó, és gondolom, hogy a végén valami olyan alakul ki, amihez én is hozzá fogok járulni. Jó, tehát jövő héten találkozunk. Politikai szempontból fontos, hogy meglegyen ez a hozzájárulás, de arra is szükség van, hogy az emberi helyzetről, demokráciáról is mondjunk valamit, különösen most az elnök halála után, amikor politikai vákum van, és igazából senki nem tudja, hogy a jövőben Üzbegisztán milyen útra lép, úgyhogy várom a jövő heti árnyék előadó találkozót. Szeptember 26-ig rengeteg idő van, még lehet javaslatokat tenni, és mivel különböző frakciókban ülő képviselőtársaink támogatták a határidők betartását, jelenleg emellett kitartunk. Jó, hogy jövő héten aztán még lesz egy találkozó, ez egy más történet. Én elmondtam a javaslatomat, és azt javaslom, hogy a javasolt ütemezést, határidőket tartsuk be és megfelelő eljárással a INTA majd figyelembe tudja venni a mi véleményünket is. Akkor ezt elfogadtuk. Köszönöm. Most le kell zárni az ülést, de nagy örömmel mondom, hogy itt van Nagyja Savchenko. Uh, just a uh, bilateral meeting with her. Én beszélgettem vele, két oldalú megbeszélés is folytattunk, és az a véleményünk, hogy nagyon örülünk annak, hogy itt ülhet szabadon, jó egészségben, és személyes megjegyzésem, soha többet ne éjségsztrájkoljon, mert szeretnénk így egészségben megőrizni. Szeretne köszönetet mondani azért, hogy olyan sok képviselő küzdött az ő szabadságáért, és talán egy-két percre megkaphatja a szót. I'm really grateful for you. Every your letter, every your Nagyon hálás vagyok önöknek, mert minden egyes állásfoglalás egy kis lépés volt a kiszabadulásom felé. Megmutatták, hogy egy eh, ember élete is rendkívül fontos. Biztos vagyok abban, és bízom abban, hogy az Európai Unió az emberi jogok, az értékek őrzője küzd, és minden egyes személy életének a megőrzéséért harcol. Köszönöm. Köszönöm ezeket a szavakat, támogatásunkról tudjuk biztosítani. A jövőben is kiállunk azért, hogy Ukrajna megőrizze területi integritását, hogy azon dolgozzanak, hogy véget érjen a háború, szabad legyen a nemzet, és mi az Európai Parlament is továbbra is erőfeszítéseket teszünk, és segít segíteni akarunk, remélve azt is, hogy Ukrajnának meg lesz az ereje a szükséges reformok végrehajtásához, hogy hitelességét bizonyítsa, demokráciát építsen, küzdjön a korrupció ellen, és így erősebbé váljon és ilyen módon az orosz agressziót, amit ugye megtapasztaltunk, arra megfelelő választ adjon. Lezárom az ülést.